Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet. Azért, hogy el tudjuk kezdeni a ma délutáni ülésünket. Először is a napirend elfogadása nem változott a napirend, hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Most még az elnök közleményei következnek. Először is örömmel jelentem, hogy Vianik Mátyó asszony megválasztották új EPP koordinátornak, és Georgos Papanikolaou urat az EPP ö, koordinátor helyettes mindenkinek gratulálok. Utána pedig ö, raportőr kijelölése, e, Bauer Editet jelölték ki a vízacsomaghoz, ö, Örményország, két jelentés, ö, visszatoloncolás és vízumkiadás. A március 20-21-i és szeptember 3-ai jegyzőkönyvek elfogadása, hogyha nincsen ellenvetés a holnapi ülés végéig, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak kell tekinteni. Most pedig információ következik arról, hogy hogyan állnak a törvényezési vállalatok eljárásban a intézmény közi tárgyalások. Papa Nikoló úr a raportőr a triológuson, ő volt decemberben, mint tudják, ez az egyik ügy, azon a öt közé tartozik, amelyet az elnökök értekezlete blokk blokkolt, ezért szavazni akarat róla, amikor az elnökök értekezlet ezt lehetővé teszi. Most pedig megadom a szónak az előadónak, hogy eh, a eh, fő pontokat mutassa be. Pipa Nikola úr. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony, nagyon röviden fogok hozzászólni. Ez a, az egyike az öt jelentésnek, mert az elnökök értékezrete blokkolt, az önáltal ismert okokból. Szeretném elmondani, hogy eddig mi történt, és várom a kollégák kommentjeit. A lengyel elnökség alatt kezdődött ez, és a ciprus elnökség alatt folytatódott. Márciusban triológus összeült a Dán elnökséggel. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ezt lehessen véglegesíteni. És arra számíthatok az elnökök értekezlete ezt lehetővé teszi, és véglegesíthetjük a ciprusi elnökség alatt. Mielőtt elemezném, hogy mi a megállapodást szeretném a sedóknak a ö, ö, köszönetet kifejezni, ö, valamint a titkárságnak, a Ellen Kerasznak az ügy követésért. Ez egy technikai módosító, a Schengeni megállapodással kapcsolatos. Emlékeznek, az előző ülésünkön is erről tárgyaltunk. Figyelembe kellett venni az újonnan elfogadott irányelvet. 2006-ban fogadták el a Schengeni szabályozást, és ez a Frontex felállításáról intézkedett. Ezt hozzá kellett igazítani a jelenlegi Schengeni szabályokhoz. Nagyon fontos volt figyelembe venni a tagállamok gyakorlati tapasztalatát. Problémákkal találkoztak, valamint ezek kezelésének módjában is meg kellett állapodni. Amikor elkezdtük ennek a jelentésnek a vitát, akkor kb. 80 módosító volt 50 a jelentés tervezettel kapcsolatban, és 30 a kollégáktól. Március 27-én egyhangú szavazás történt ezekről. Szeretném elmondani, hogy három triológus volt, és a legutóbbi egy hónappal ezelőtt, amikor már csak egy függőben lévő kérdés volt, a ciprusi elnökséggel próbáltuk megoldani ez a Schengen testről való jelenléttel volt kapcsolatos. A jelentés célja és a módosítók célja megerősíteni az együttműködés, szolidaritást a tagállamok között, fő a főpontok a következők. Először is szeretném elismer, elismételni, hogy a 2006-os szabályozás óta modernizálni kellett a cikkeket. Nagyon fontos új pont a Frontex szabályozásban a harmadik állammal közös lépő hely meghatározása. Itt a harmadik államokkal meg kell állapodni, azért, hogy jobb legyen az ellenőrzés. A, azt hiszem, sikerült kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani. A azok a tagállamok, amelyeknek van harmadik országgal határok, megállapodhatnak az illető harmadik országra, például Lengyelország. A Schengeni szabályok értelmében ez lehetséges. Ez a határőrség munkáját befolyásolja, valamint kihat az adatvédelemre is. Bevezettük a 3A cikket az alapjogokkal, kapcsolatokkal. Mégpedig a nemzetközi szabályozásra való utalással. Ezen túl van még egy fontos kérdés a Schengeni térségbe belépő egyének tartózkodás idejének számolása. Ezt pontosítottuk. Statisztikát kell benyújtani évente az Eurostatnak. Végezetül a Frontex belekerült a szövegbe mint operatív keret a határőrség számára. Ez a korábban nem így volt. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos kiegészítés a szabályozásnak. Gondolom, hogy ezzel a technikai módosítással elmondhatjuk, a Schengeni szabályozás napra kész. Vannak olyan részletek, amelyekre nem szeretnék most kitérni, hogy ne vissza az idejükkel. Most ott tartunk, hogy első olvasatban sikerült a tanácsal megállapodni. Várunk az elnökök értekezletére, hogy tegye lehetővé, hogy tovább lépjünk. Fontos tudni, hogy Weber asszony ügyével mi történik, és hogy az ír elnökség hogyan fog eljárni. Megkerestem az árnyék jelentéstevőket, és sikerült velük véleménycserét folytatni. Holmájer asszony ügye lezárult, szeretnénk ezt is figyelembe venni. Minden esetre a szakbizottság elnökét kérjük, hogy tegyen egy kezdeményezést, mert az elnökök értekezetekén egy levelet Fontos, hogy az álláspontunk a parlamentben jelen legyen, a szerepünket be tudjuk tölteni a tárgyalások során, ahogy eddig is tettük. Köszönöm szépen! Ö, nagyon jó tapasztalat volt számomra, ez volt az első, ö, ez az első ö, triológus konklúzióm. Egyelőre ennyit szeretnék mondani. Köszönöm, a asszony. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr. Ezek után pedig az igazságügyi program 2014-2020-asra szeretnék információt adni. Az első triológusra 2015. december 5-én került szól, a következőre december 17-én, most pedig megadom a szót a, a jelentésenőnek Kleisz úrnak, hogy számoljon be a két triológusról és a további lépésekről. Kleisz úr! Ehm, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint eh, tudja, eh, ez az igazságügyi program a bizottság, a Libé és a Juri előtt van. Berlinguer úrat nevezték ki a Juri szakbizottságban. Két trilógus már volt, december 5 és 17-én. Ott sikerült megállapodni három ponttal kapcsolatban. Először is meghatározni a program általános célkitűzéseit a parlament kérésére. Itt a hangsúly a, a, a kölcsönös elismerés közösen lesz a különböző igazságügyi rendszerek között. A második a program specifikus céljai. Sikerült megállapodni abban, hogy a hangsúly azon legyen, hogy képezni kell az igazságügyi személyzetet nyelvileg, például jogi terminológiában. Utána pedig a hangsúly a határon átnyúló együttműködés hatásosságán lesz az informatika felhasználásával. Itt különösen az e-justice-re és az e-learningre fogjuk helyezni a hangsúlyt, tehát elektronikus, informatikai úton fogjuk megoldani az igazságügyi kommunikációt. Így a közönség is könnyebben hozzáfér a az igazságügyi szolgáltatásokhoz, az igazságszolgáltatáshoz. Kérdés, hogyan lehet meghatározni az igazságszolgáltatás dolgozóinak körét. Odafigyeltünk továbbra a diszkriminációmentességre a parlament szeretné akár a 22-es cikkét átvenni, míg a többi intézmény inkább azt szeretné, hogy nominatív lista jöjjön létre. Ezen túl szeretnénk meghatározni azon intézményeket, amelyek szubvenciót fognak kapni, főleg azokat az intézményeket, amelyek vállalati formát öltenek további érdekes pontot vizsgáltak, mégpedig azt, hogy a program kedvezményezetjeit megnevezik-e a szöveg fő részében. Többen ezt támogatták, de annak ismeretében, hogy a két szakbizottság hogyan döltött, azt szeretnénk még aláhúzni, hogy kiváló munkát végeztek az intézmények, de emellett azt szeretnénk, hogy a kérelmek benyújtása és a szubvenció odaítélése objektív legyen, megfelelő legyen. Nekünk törvényhozónak semlegeseknek kell maradnunk a kérelmezőkkel, a szubvenció kérelmezőivel szemben. Még két elem van, amelyről szólni kell. Az egyik a mutatók, amelyek meg kell mutassák, hogy a program elérje a céljait, valamint a hagyományos vita azzal kapcsolatban, hogy a parlament a delegált aktusokat, illetve a végrehajtási aktusokat kellett támogassa a parlament. A delegált aktusok mellett tette le a voksot, így jobban bele tudunk sor, szólni az eseményekbe. A tanács és az Európai Bizottság azonban a végrehajtási aktusok mellett áll ez most nem rész a trilógus vitájának. Több hasonló ügy van, amelyet párhuzamosan vizsgálnak. Ennek valószínűleg gyors megállapodás lesz a vége, és sikerül delegál aktusokban megállapodni. Reméljük, hogy ez gyorsan megtörténik, így elküldhetjük a plenárisra, és a parlament elfogadhatja. Köszönöm. Köszönöm, Clayszul. A jogok és állampolgárság program holnap 11-kor kerül sorra. Gönc asszony most nem lehet jelen. Ezért áttérünk az első délutáni napi rendi pontra. Nagy megtiszteltetés, hogy Vajra Vika Freiberga elnök asszony eljött a magas szintű csoportból. A magas szintű munkacsoportot azért hozták létre, hogy jelentést írjon jelenleg folyik a munka az EU kártáról, normák megalapítása a média szabadsággal kapcsolatban az EU-ban. Ennek az előadója Renata Weber. Ezzel kapcsolatban megszületett a kult jelentése, itt az előadó Cornéze Jung Nos, üdvözlöm a két vendéget, Vike Freiberg asszonyt és Neta Dajberg Blemin professzort. Ilyen sorrendben kapnak szót, és utána kérem az árnyi, a jelentésvőket és a képviselőket, hogy emelkedjenek sorra, hogyha részt kívánnak venni a vitában. Fontos tudni, hogy a jelentés csak ma került nyilvánosságra, az összes libe képviselő megkapta. Vike Freiberga asszony kap most szót. Thank you, Madam Chairman. Uh, honorable members. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselő uraknak és hölgyeknek is. És uh, most pedig a, a vitáink eredményeit szeretnénk itt bemutatni és pedig a Madame Mellikos asszonynak, a, az európai alelnök asszonynak, és ugyanakkor nagy örömmel mutatjuk be itt a jelentés legfontosabb, legkiemelkedőbb pontjait, és tudjuk, hogy önt ez rendkívüli módon érdekli, és tudjuk azt is, hogy igen sok tevékenységet szervez ugyanezen a területen, ugyanebben a témakörben ön is valószínűleg olyanokat akarok meggyőzni, akik már eleve meg vannak győződve a, ez a kérdés fontosságáról, és természetesen a médiák szabadságát más szemszögből próbáljuk megvizsgálni ebben a jelentésben. Úgy gondoljuk, hogy ez a demokrácia az egyik alappillére, és ez teljesen jogos is, de a gyakorlati életben nem igazán látjuk, hogy ez tökéletes lenne, és éppen ezért a sajtós szabadság és a teljes sajtós szabadságról is szeretnénk beszélni, és természetesen a médiák minőségéről is szeretnénk szólni. A szabad médiák fontossága rendkívül fontos, éppen azért, hogy a demokráciát támogatni tudja, szinten tudja tartani, és egy kis csoportban igen intenzív módon dolgozunk ebben a témakörben, áttanulmányoztuk a létező jelentéseket, tanulmányokat, és több csoporttal vagyunk ilyen értelemmel kapcsolatot az önök bizottságával is, és közvetlen párbeszédet folytatunk önökkel és egyéb résztvevőkkel is valóban meg akartuk vizsgálni, hogy milyen lehetne a teljesen szabad és pluralisztikus média a mi szempontunkból, de természetesen mi csak javaslatokat tudunk tenni ezzel kapcsolatban, tehát olyas, olyan médiákra utalok, amelyek már közel vannak az ideálishoz. Tehát anélkül, hogy politikai vagy, vagy egyéb ideológiák zavarnák, ugyanakkor semmiféle diktátumnak nem kellene, hogy eleget tegyen az ilyen típusú média, se pénzügyi ukázokat nem kell követnie, és e nélkül tud működni Eh, holott jelen pillanatban nagyon sok média jelen pillanatban pontosan különböző pénzügyi forrásokra számít, és csak így tud fennmaradni. És természetesen a, amikor a, a közönséges állampolgárt megkérdezzük, akinek természetesen nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan is kellene az ilyenfajta médiának működnie. Nagyon fontos, hogy a politikai folyamatokban részt vehessen az állampolgár is, és ilyen, és pedig a médiákon keresztül, és csak akkor tud a demokrácia valóban jól működni, hogyha az állampolgárok is aktívan részt tudnak venni a politikai életben, elmennek szavazni, és meg tudják mondani, hogy mi a különbség a, a, a között a párt között, amelyikre ők szavaztak, és a többi pártok között. Megvizsgáltuk a problémákat ezzel kapcsolatban, és gondolom, hogy az ön csoportja is tudatában van az ilyesfajta problémáknak, és azt is megnéztük, hogy hogyan is kezeli ezeket a problémákat a törvényhozó, törvénykező nemzeti, illetőleg nemzetek fölötti szinten, és történelmi szempontból nagy a különbség az írott szöveg és a többi média között. Ugye az írott szöveg, az írott, a sajtó a legrégibb önmagát szabályozza meg, és természetesen ugye kerülni próbálják a, a cenzúrát, az agymosást, és ezt ugye mindenképpen el kell kerülni. Na most, ami az elektronikus médiát és az audiovizuális médiát illeti, gondolom, hogy mindenki tudja, hogy léteznek szabályok, és léteznek törvények, de természetesen mindenki tudja, hogy ezekkel kapcsolatban is igen sok vita folyik, és nagyon sokan nem értenek egyet. Ami de ugyanakkor változásokat is észleltünk, és pedig mindig gyorsabban és gyorsan folynak ezek a változások, az internet szerepe, a, a mobiltelefonok újabb és újabb kapacitása, képessége, az a tény, hogy az állampolgár akár a barátaink keresztül, akár szélesebb körökön keresztül az egész világgal kapcsolatban állhat. Mindez azt jelenti, hogy apránként eltűnnek tulajdonképpen a, határok, jóformán a hivasartásos újságírás és az információ szolgáltatás, illetőleg véleménynyilvánítás között. A hagyományos modellben például mi történik? Valamilyen esemény folyik kint valahol a világban, ott vannak az, az újságírók, ott vannak a televíziós csatornák, és ezek felhasználják az információt akár az, az ügynökségektől, akár az, az általuk kiküldett ö, riporterektől. És ez után természetesen bizonyos módon irányítják, kiszűrik, átfésülik ezt az információt, mielőtt ez eljutna a végfelhasználóhoz, illetőleg az olvasóhoz, vagy pedig ahhoz a személyhez, aki, aki nézi a híreket például a televízióban. Tehát mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy megvásárolja azt a forrást, amit használni akar, de nem tudják befolyásolni a tartalmat. Most viszont ott a helyszínen azonnal tudnak reagálni az emberek mindarra, amit a rádióban hallanak, illetőleg a televízióban látnak, és ez az interaktivitás azt jelenti, hogy megváltozik annak az úgynevezett bizniszmodellnek a helyzete is, amely lehetővé tenné a médiák talpon maradását. És természetesen az újságírók írók között is felmerül a kérdés, hogy, hogy az újságírás, mint hivatás, mennyiben fenntartható. Tehát mindazok, akik ebből élnek. Ez az egész pályájuk tulajdonképpen, mennyiben lesznek képesek ilyen módon folytatni a munkájukat, amikor is látjuk, hogy kevesebb és kevesebb olvasójuk van, mert túlságosan nagy a verseny a különböző médiák között. És ugyanakkor vannak hír disztribútorok is, E, úgymond, és az internetről tulajdonképpen azon módon meg lehet kapni azt a tartalmat, amit valaki más hozott létre, állított össze, ők maguk nem is járulnak hozzá, és ugyanakkor nem is egy hivatásos újságíró fogja ezeket a szövegeket megszerkeszteni. Mint ahogy már említettem, az előbb tulajdonképpen a a közönséges állampolgárnak ugye két lehetősége van eh, mindezzel kapcsolatban. Egyrészt eh, függő helyzetbe kerül az internettel szemben. Tehát az emberek megpróbálják az információt, illetőleg a híreket olyan csatornáról eh, beszerezni, amelyhez már hozzá vannak szokva, és természetesen ebből az származik, hogy tulajdonképpen elkerülnek, fél, félre tolják őket, úgymond, mert nem vesznek részt minden, minden médiában, hanem csak egy forrásra szorulnak. Ugyanakkor létezik egy bizonyos lehetőség, amelyen keresztül az információkat eleve kiszűrik, és ilyen esetben a, a, a, megválaszthatja maga is az úgymond fogyasztó hogy milyen fajta információra tart igényt, illetőleg ő maga milyen információt akar létrehozni, amennyiben ő maga akarja előállítani ezt az információt. Na most azon kívül természetesen, hogy önök is és minnyáján a, a szabadság, a demokráciát és a sajtószabadságot akarjuk megvédeni a demokrácia érdekében, és természetesen nemzeti és európai szinten is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy milyen szerep árul a közönséges állampolgára ilyen szempontból. Ugye meg kell, hogy ismerjék a médiákat, érteniük kell az új médiák nyelvét, és közelebb kell kerülni mindazoknak, akik a, otthon vannak a digitális világban, és azoknak, akik még nem jutottak el odáig, és természetesen különböző kurzusokon, tanulmányokon keresztül ugye megismerik, hogy mi a kommunikáció lényege, hogy a médiák tulajdonképpen miből állnak, és hogy hogyan kell értékelni, hogyan kell értelmezni mindazt az információt, ami ezekből a különböző forrásokból származik. Egy egész sor javaslatot, ajánlást is létrehoztunk. Ezeket nem fogom most felsorolni, később visszatérünk rá, de professzor Dobleg Mélingnek szeretném most átadni a szót, aki nemzetközi és alkotmányos törvények területén, a jogi területen egyaránt otthon van, és szeretném, hogyha ő mondaná a nagyon érdekes hozzászólását. Köszönöm szépen, Febegeni asszony. Először is ezt szeretném mondani a kollégáknak itt a parlamentben, hogy Vicky Feiberger professzor nem csak pszichológia professzor, hanem ugyanakkor Lettország volt elnöke is, és mindkét területet összefoglalja a munkájában. Én nem csak jogász vagyok, hanem a Bundestagban már régóta parlamenti képviselő is vagyok. Eh, Professor Maduro, he's a, a lawyer and a law bemutatnám professzor kollégámat, aki szintén ügyvéd, és széles körben ismert, az európai magas, legmagasabb bíróság luxemburgi székhelyén is az egyik ismert résztvevő. A következő megjegyzés, melyet hozzá szeretnék fűzni, az, hogy valószínűleg mindannyian megegyezünk abban, hogy a média szabadsága és a pluralizmus az szabad, a szólásszabadság és a zsurnalizmus szabadsága alapvető a demokrácia szempontjából. Ez azonban nem csak a tagállamok feladata, hanem az európai közösségé is. Ugyanis minden állampolgár, amely egy adott vagy egy másik európai parlamenti küldöttre, képviselőre szavaz, szabad hozzáféréssel kell rendelkezzen a minőségi újságírás termékeihez és az információkhoz. Természetes, hogy ez az alapvetésünk. De hogy az elnök asszony az elnök éppen kiemelte, azt is meg kell fontolnunk, hogy hány olyan probléma van, amely jelenleg is zavarja a tagállamok és európai szinten az információ megfelelő áramlását, és valóban sok ilyen van. Ebben a jelentésben tehát számos hasonló pontot találnak majd meg benne. Ez a tömeges köztájékoztatás és a profitorientált média dilemmája, a régi és az új médiumok kérdése, az elektronikus és a hagyományos médiumok kérdése, és a szólásszabadság kérdése, amely az internettel kapcsolatban még fontosabb, illetve a minőségi újságírásé. Az a kérdés, hogy hogyan védhetjük meg azt az emberi jogot, amely lehetővé teszi nem csak a szólásszabadságot, de a nyomtatás és a sajtó szabadságát is minden médiumon keresztül. Felmerül azután még az a kérdés, hogy a tagállamok és az európai szint között kinek a feladata ez vagy az a feladat és nem csupán a jogalkotás, hanem annak a végrehajtása, felügyelete, finanszírozása és támogatása is fontos feladatok. Ezekről mind találnak információt a jelentésben. Nagyon sokszínű megközelítést vettünk fel, és azt hiszem, hogy erre szükségünk is van jogalkotóként, ugyanis mi vagyunk ebben a szerepünkben azok, akik akik pontosan át tudják látni, hogy mi is történik ma a világban, és ajánlásokat tehessünk a jogalkotási folyamat számára konkrétakat is tettünk, de nem tettük meg önök helyett azt, ami az önök dolga. Az önök dolga ugyanis az, hogy ezt tovább vigyék, és megnézzék, hogy mit tehetnek önök annak érdekében, hogy biztosítsák, szavatolják azokat az alapvető dolgokat, amely a demokrácia alapját adják meg az Európai Unióban. Amennyiben pedig ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen adunk arra választ. Köszönöm a szót. Én pedig köszönöm mindkettőjüknek a hozzászólást, és most továbbadom a szót kollégáinknak, először is Weber asszonynak, aki a médiaszabadsághoz kívánt hozzászólni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először engedjék meg nekem, hogy felszólalásom elején megköszönjem a kiváló előadásokat Vika Freiberga asszonynak és a professzor asszonynak is. Azt hiszem, ez a megfelelő időpont arra, hogy megbeszéljük az önök kutatásainak eredményeit és a jelentést, melyet az Európai Parlament részére végeztek, hiszen rövidesen szavazni fogunk arról a jelentésről, melyen éppen dolgozunk, a média szabadság európai normáinak kérdésében. Emellett természetesen Krusz biztos asszonynak is szeretnénk megköszönni, aki összeállította ezt a magas szintű szakértői csoportot a média szabadságra vonatkozóan, és teljes csoportjának odaadó munkáját. Nagyon sok szempontból mondhatjuk azt, hogy a az ajánlások és az eredmények, melyeket önök felmutattak, megegyeznek az általunk a parlamentben kidolgozott kidolgozott riporttal. És mindig örülünk annak, hogyha ilyen konstruktív hozzáállást látunk, mint ez a beszámolóból kitűnt. Kollégáink megmutatták, hogy nagyon fontos számukra a média szabadság szavatolása és megőrzése. Az itt használt megszövegezés bizonyos példái szene füleimnek, hiszen ahogy azt olvastam, hogy az Európai Uniót kompetens szintnek kell elismerni a médiaszabadság és pluralizmus nemzeti szintű szavatolásánál. Úgy éreztem, hogy ez pontosan az, amit én szerettem volna kifejezni, akkor, amikor a riport létrehozásának gondolatával előhozakodtam. Ugyanis nem a szubszidiaritás kérdését vizsgáljuk itt most, hanem egy olyan alapvető jogot, amely az Európai Unió alapjának is számít. A javaslatok közül tehát számos olyat találtam, ahol, amely szinte megegyezik, vagy nagyon hasonló a parlament riportja, beszámolójában találhatókkal. Emellett úgy gondolom, hogy az egészet összeszűrve a közösen küldött üzenet igen erős kifejeződés kifejeződése a szakértői csoportnak és a jelen parlamentnek az szándékairól, azzal kapcsolatban, hogy hogyan értelmezzük mi a médiaszabadságot és a pluralizmust, és ennek védelmét. Van ugyanakkor néhány kérdésem, hogyha megengedi, hogy most kibontsam, hogy jobban megértsem, hogy pontosan hogyan értettek bizonyos kérdéseket, és és az ajánlások között bizony, milyen gondolatok jelentek meg. Sajnos csak nagyon röviden tudtam áttekinteni a jelentést, de azért egy-két értelmező kérdést szeretnék feltenni. A jelentés sem belül a közmédia vagy az állam által finanszírozott médiával kapcsolatban is vannak pontok. A 26-os javaslatban a jelentés azt mondja, hogy az államnak be kell avatkoznia, hogyha a piac nem piac képtelensége miatt a pluralizmus nem megfelelően érvényesül, amely alapvető állami jog és érték. Azt szeretném volna megkérdezni, hogy pontosan, konkrétan hogyan értették ezt az ajánlást. A 27-es javaslatban azt mondják, hogy a médiában az állami tulajdonlás szigorú szabályoknak kell megfeleljen, amely a pluralizmus szavatolja, és független hatóság független hatóság felügyel alá, alá tartozzon, amely minden érdekeltet magába foglal. Ez lenne a kérdésem, hogy pontosan milyen érdekeltségi csoportokat értettek ide. Emellett azonban csak is gratulálni tudok a kiváló jelentéshez, és köszönöm a szót. Köszönjük szépen, Sargentini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony, és és Doppler Mélin és Vika Ferelberg asszonyoknak is szeretnék gratulálni. Sajnos a teljes jelentést még nem tudtam elolvasni, de a javaslatokat már egyértelműen, és Weber asszonyhoz hasonlóan nagyon örülök én is annak, hogy az első javaslatuk azonnal az, hogy úgy érzik, hogy több kompetenciát kell adnunk az Európai Uniónak a médiaszabadság területén. A kérdésünk az, hogy ezt a jelentést ön Néli Cruz bizotos asszonynak adta át, de valószínűleg tudja, hogy ez a parlament főként Reding asszonynal dolgozott már együtt nagyon részletesen, hogy végrehajtsa útjára bocsátja a média szabadsága kapcsolatos javaslatot. Azt szeretném kérdezni, hogy javaslatában pontosan milyen szerepet szán jelen parlamentünknek. A másik kérdés az, hogy azt javas, önök azt javasolják, hogy az internetes, az internet kérdését is Európai Uniós jogalkotási szintre emeljük. Ez is egy olyan kérdés, mely most politikusok vitáinak keresztüzében van. Múlt héten Cruz biztos mondja, a La Liberación újságban adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy az internet függetlenségét, internet semlegességét nem szeretné ilyen formában elérni, ugyanis nem képes ezt az Európai Unió szintén ebben a formában garantálni. Természetesen üdvözlendő, hogy ezt a kérdést is felszeretnék venni az Európai Uniós jogalkotásban, de pontosan milyen kapcsolatban merült ez fel Krúz asszonynal. Ígérem, hogy ezen parlament a legnagyobb mértékben szempontba veszi javaslataikat, és megpróbálja azt jogalkotási folyamatában bevonni. És köszönjük Önöknek a kemény munkát, melyet belefektettek. Tavares úrnak adom tovább a szót. Köszönöm a szót, elnökasszony. Meg kell, hogy ismételjem két előző kolléganőm szavait, és megköszönni Davon Mellin professzornak és Vika Freiberg asszonynak ezt a kiváló jelentést és az abban foglalt javaslatokat. Én az elméleti részeket olvastam inkább át a jelentésben, ugyanakkor nagyon érdekesnek találtam ö, akadémiai szempontból is a jelentés sok eredményét. Mindegyik javaslat közel áll hozzám, és, és harmóniában állnak azzal, amelyet mi próbálunk meg itt elérni a parlamentben, és Weber, Renata Weber módosításaival kapcsolatban. Egy kérdés, amelyet nem teljesen értő, értek ezen a ponton, egy olyan kérdés, melyet itt a parlament már évek óta emleget, méghozzá a média pluralizmusa az internet szintjén a média pluralizmus, a média pluralizmus felügyeleti eszközének végrehajtása. Ezt a gondolatot már a bizottság viszonylag régen útjára indította, körülbelül 1 millió 6-7 millió eurót fordítottunk már rá, de a végrehajtására még nem került szó, sor. A szubszidiaritás ugyanis nem teszi lehetővé az intézmény számára, hogy végrehajtják, ugyanis a bizottság évente valahányszor megpróbálta megpróbálta a végrehajtást pár millió euróval végrehajtatni, általában sosem vitte sikerre ezt. Számukra is az volt a legfontosabb, hogy a jövőben nézzenek, ne a múltba. Amennyiben természetesen a média pluralizmus szeretnék felmérni, megfelelő diagnosztikai eszközre is szükségünk van. Emellett azt látom, hogy van egy olyan javaslatuk is, hogy mely szerint az EU felállíthatna egy független felügyeleti centrumot, amennyiben az alapvető jogok ügynöksége nem kap kompetenciát erre. Ezt én is kiváló javaslatnak tartom. Ugyanakkor bizonyos formában úgy érzem, hogy szintén egy olyasmit próbálunk megvalósítani, amelyet korábbi pénzek befektetésével már megpróbáltunk. És az állampolgárokkal szemben kötelességünk ezt végrehajtani. Van aztán itt egy pont, amelyben úgy érzem az önök jelentése igen méreható, és a jó irányba megy viszonylag messze. Ez pedig annak a kérdése, hogy kinek van a, ki a fő, fe, ki a fő felelősség a médiaszabadság és pluralizmus biztosításában, amelyek kapcsolatban úgy érzem, hogy az Európai Unió és a tagállamok kéz a kézben kell, hogy járjanak. Ezt nem azért mondom, mert a technológia mára az információt határokon átlépővé tette. Én úgy érzem, hogy ez mindig is így volt. A 18. században a jelenlegi demokráciánk alapjában, alapja alapjának kiépítésekor már transnacionális volt az információ. Így a gondolatok kifejezésének szabadsága, a médiaszabadság, Európa fejlődése és az európai szintű párbeszéd egymással kéz a kézben jár, és egymást erősíti. Ebből a szempontból tehát úgy érzem, hogy az Európai Unió ígérete az állampolgárok számára, például Kelet-Európában, az Európai Unió szintjén kell, hogy végbe menjen, hiszen ez a szint védi a szólásszabadságot, a pluralizmust. Így ha az Unió most azt mondja, hogy ezt ráhagyja a tagállamokra, és csak a tagállamoknak nem működik, a tagállamok nem végeznek megfelelő munkát, akkor veszi át a feladatot, az már egy egészen más rendszer volna. Úgy érzem tehát, hogy ebben a kontextusban kell értelmeznünk a szerződések irányadását is. Lehet, hogy úgy érzik, hogy egy kicsit kekec vagyok, és a javaslat melyek, melyben azt mondják, hogy az Európai Uniónak kell megfelelő kompetenciának adni a média szabadság és pluralizmus védelmére tagállami szinten. Én úgy érzem, hogy ez egyértelműen meghallgató fülekre talál ezen teremben, is. ezt már mi is régóta emlegetjük és szeretném még egyszer kifejezni köszönetemet a kiváló munkáért. Csupán annyit szerettem volna kifejezni, hogy a tagállamoknak épp olyan kötelessége, mint az uniónak a médiaszabadság védelme. Ettől függetlenül azonban úgy érzem, hogy kiváló munkát végeztek, és köszönjük szépen önöknek a jelentést. Köszönöm szépen, Zipa asszony. Ich glaube, es wäre... Igen, köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha már egyszer mindannyian ilyen érdekeltek vagyunk ebben a témában, jól kihasználunk ezt a javaslatot, és széleskörű vitát indítanánk róla. Ugyanis a jelentés egyik legfontosabb érdeme az, hogy nagyon jól egyértelműsíti azt, hogy a média szabadság és ezzel a vélemények különbözősége, sőt ezzel kapcsolatban magának a demokráciának a funkcionálása is egészen különböző dolgokra vonatkozik, és különféle különféle veszélyeknek van kitéve. Nem csupán az állami befolyásra gondolok, hanem az internetek és az új médiák szerepére, ahol az állampolgárok is új szerepet kapnak. Ezzel az új médiák felkerülésével úgy érzem, hogy egy bizonyos eufória jelent meg az emberek között azzal kapcsolatban, hogy végre mindenkinek megfelelő hozzáférése van az információkhoz, és mindenki teljesen informált, ugyanakkor ez nem így működik. Nem használja mindenki az új médiákat arra, hogy informálódjon, hanem inkább játékra, szabadidőre, kikapcsolódásra, de az állami és, és szabadságjogokkal való összefüggések, összefüggések ismeretére nem az önök konzekvenciája egyik kérdésében felmerült a média kompetenciája is. A kérdés itt az, hogy az európai szinten milyen kompetenciákat tudunk mi átvenni. Az elmúlt hónapokban emlékszem, hogy a számos alkalommal felmerült a média kompetencia kérdése különböző irányelvekkel kapcsolatban itt előttünk is, és mindig arra kellett korlátozni magunkat, hogy javasoljuk a tagállamoknak, hogy azok különleges figyelemmel forduljanak ezen téma felé, nem csak a technikai szempontokból, hanem az információ kibocsátása, hitelessége, hozzáférése szempontjából is. Minden alkalommal arra kell magunkat hagyatkozni, hogy a tagállamoknak adjuk át ennek a jogot, és nincsen konkrét joghatóságunk európai szinten ezen kérdésben. Ezzel kapcsolatban feltétlenül érdekelne, hogy megfontolásaik egyik része nem volt-e az, hogy ha nincsen meg ez a kompetencia, akkor kompetenciát kell létrehoznunk európai szinten. Én sem tudtam teljességében átolvasni a szövegüket, vagy esetleg olyasmit gondoltak ebben, hogy minden szereplő közös vitájából kell -e ennek majd létrejönnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, hogy eh, lettől beszélhetek-e. Van-e tolmácsolás? Nincsen. Akkor folytatom angolul egy mondat erejéig. Annyit szeretnék eh, mondani, hogy örömmel látjuk, viszont volt elnökünket, Vike Freiberg asszonyt a Libe ülésén. Szeretnék gratulálni az ajánlásokhoz. Most azonban nem volt időnk részletesen elolvasni. Néhány kérdést azért szeretnék feltenni. Egy pontra koncentrálnék a hetedik oldalom, mégpedig pedig a médiatanácsokkal, a regulátorokkal kapcsolatban. Azt hiszem, ez komoly probléma. Említette, hogy ez probléma, ezt nemrég, nemrég láttuk több tagállamban is. Vannak konkrétabb ajánlásai, hogyan lehet biztosítani a pluralizmust és a függetlenséget és a társadalom minden részének képviseletét ezekben a tanácsokban, mert ez úgy nevezik ki, mint a parlamentet. Ezt úgy választják meg. De nem kap képviseletet a társadalom minden rétege a parlamenti választások, általános választások, ez nem. Köszönöm, Jateva asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőnknek, mert régóta várjuk ezt a jelentést. Szeretnénk véleményt cserélni a különböző problémákról, amelyeket említett. Biztos vagyok benne, sokat dolgozott azért, hogy a 40 oldal ajánlást megfogalmazza. Az elemzése után milyen konklúziót tud levonni? lehet-e pán-európai mechanizmust megvalósítani, amely garantálná az átláthatóságot a médiákban. Ezt a kérdést gyakran felteszik az újságírók és az NGO képviselői. Másrészt pedig meg lehet-e valósítani olyan mechanizmust, amely ellenőrzi a média koncentrációt? A koncentráció, koncentráció ugyanis diktátum, és a média szabadság ellen való. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a tisztelt előadóknak a bevezetésért. Nagyon fontos témáról van itt szó. Azt hiszem, hogy a bevezetés annál is fontosabb, mint gondolnók, hogyha az ön hátterére gondolunk európai szinten és nemzeti szinten egyaránt nagy a tapasztalat, és ennek alapján a vezetésről mondott véleményét igen komolyan kell venni. Úgy vélem, hogy különböző környezetek vannak vannak a médiák, az internet, a szociális hálók, ez más, mint a múltban. Vannak komoly kihívások, de hát a múltban is voltak. Úgy gondolom, néhány évtizeddel ezelőtt kollégáink hasonló vitát folytattak, mint mi arról, hogy mi a perspektíva, mi a következő lépés annak érdekében, hogy pluralizmus lehessen megvalósítani, és szólásszabadságot. A 19-es ajánlás egyik aláírója, aláírója vagyok ez arról szól, hogy a médián belüli jártasság iskolában tanítandó. Szeretnénk, hogyha az európai polgár tudja, hogy hogyan reagáljon. Ö, utolsó kérdésem a következő. Úgy gondolja, hogy a perspektíváink javulnak, vagy sem? Optimista-e? Köszönöm szépen, Papa Nikola úr, most pedig újra a két vendégünkhez fordulok, Vike Freiberg asszonyhoz először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok csoportosítani a kérdéseket, összevonni őket, elnézést, hogyha közvetlenül nem tudok válaszolni minden pontra, amelyet felvetettek. Hogyha van valami, ami hiányozna válaszból, kérem jeleznék, jelezzék. Azt hiszem egyetértünk abban, hogyan látjuk a e, nemzeti és európai szint kiegészítő kompetenciáját. Alapjuk ugyanaz alapjai, ugyanazok az alapjogok. Nincs ezért eltérés, szembenállás a kettő között. Ez az abszolút legegyszerűbb gondolata a jelentésnek. Hogyha a média szerepét értékelnünk kell a működő demokráciákban, akkor azt kell mondjuk, hogy a biztosítására szolgáló kompetencia azt kell jelentse, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió térségén belül ezen alapjogokat tiszteletben tartsák. Ezért van szerepe a nemzeti szintnek. A jelentésünkben hangsúlyozzuk is, melyek azok az okok, amiért a szubszidiaritás nagy manőverezési lehetőséget biztosít a tagállamoknak. Európa nem homogén egység, nagyon sokszínű. Természetében, nyelveiben, kultúráiban. Nagyok a különbségek, a történelem alakulásában különböző társadalmakban. Ezért más specifikumokkal bírnak a tagállamok. Azt hiszem, hogy ezzel ö, ezt fedi le a szubszidiaritás elve. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy vannak közös alapértékek. Az Európai Parlamentben önök az őrzői a többi intéz, európai intézménnyel együtt a, ezeknek a jogoknak. Hogyha sajnálatos módon eltérnének az ideális helyzettől, akkor nem csak az egyének, természetesen személyek, szervezetek reagálnak, ha nem a kormány, akkor az ellenzék. Egész a hierarchia tetejéig, az európai szintig kell terjedjen a reakció. Specifikusabban Weber asszony a 26-os és 27-es ajánlásról kérdezett. Sajnos most nem találom. Nos, megpróbáltuk bemutatni az alapelveket, anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe. Köszönöm szépen, Herta! Szeretném ö, meghatározni tehát az alapelveket. A 26-os ajánlás alapelve az, hogy nem csak a pénz érték, nem csak a profitot kell tekinteni hogyha ő csak a profit számítana, és csak az üzleti modellek számítanának értéknek, akkor a világ fele angolul beszélne, a világ második fele kínaiul, akkor a helyi nyelvek elvesznének, a kultúrák elvesznének, a regionális különbségek elvesznének, és Isten tudja, még hány más aspektusa a kultúrának tűnne el. A kulturális értékek a társadalomban nem ö, szükséges, nem szükségszerűen rentábilisak. Ne feledjük el. Ezért támogatni kell Például számadatok vannak arról, hogy a klasszikus zenét a rádió hallgatók hány százaléka hallgatja, rémisztően alacsony. Hogyha csak a rentabilitást néznénk, akkor a klasszikus zene eltűnne az európai kultúrából. Hát ez egy óriási veszteség lenne. Ezt ne felejtjük el szólunk az önszabályozásról és a médiákon belül, és a médiatanácsokról. A médiatanács egyfajta közvetítő a társadalom egésze a politikai vezetés és a tulajdonosok között. Azt hát a tulajdonos is meg kell éljen, hiszen ez üzlet. A média azért van, hogy ebből megéljenek, de kiegyensúlyozott kell legyen. Ezzel foglalkoznak egyes ajánlások. Ezeknek a célja az, hogy a média a lehető legfüggetlenebb legyen, amennyire ez lehetséges. Este kolléga az összetételükről szólt. Nos, a parlament választja meg a médiatanácsot, már pedig a parlamentet a társadalom egésze. Így minden és mindenki elvileg képviselve lehet a médiatanácsokban. Tudjuk, hogy egyes esetekben jó indulatú szabályok, új szemű szabályok nem érik el a céljukat. Például, hogyha a média tanácsot meg akarjuk az ahhoz a parlamentben minősített többség kell. Eredetileg úgy gondolták, hogy koalíciók vannak, között pártok a parlamentben. A minősített többség azt jelenti, hogy ő megfelelően van a képviselve a különböző vélemények. Csak hogy elképzelhető, hogy van olyan ország, Eh, ahol az első nekifutásra minősített eh, többség eh, születik. És ennek nem örül az ellenzék, mert nincs eléggé képviselve. Nos, mi a végső célja a szabályozásnak? Ezt kell tekinteni. mik az értékek. Inkább ezt kell nézni, mint a konkrét szabályokat. A konkrét szabályokat megfelelő kontextusban kell kezelni, a helyzethez igazítani, hogy az eredmény megfelelő legyen, és nem más, mint az eredeti szándék. A média koncentrációs szabály nagyon érdekes. Azt hiszem sikerült itt központi kérdésre tennünk az újunkat. Ez egy érdekfeszítő téma. Bizonyára látják, milyen veszélyek leselkednek itt. Személy szerint úgy gondolom, hogyha egy adott országban minden újság ö, ugyanannak a médiakonkormátumnak a tulajdonában van, azt hiszem nem ideális a helyzet a pluralitás szempontjából. Még akkor sem, hogyha a szerkesztőségek megfelelően függetleneknek mondhatóak. Ezt többször is elismételjük. A szerkesztőségi függetlenség, az etikai kódex a médiáknak, az átláthatóság, igen, ez akár interneten látható legyen, hogy milyen elveket követnek, illetve a politikai véleményeket tükrözniük kell, meg kell tudni különböztetni a tényeket a fikciótól, illetve a véleményektől. Nos, hogy javul-e a helyzet? Egy ilyen kérdés is elhangzott. Nos, szívesen gondoljuk azt, hogy a jövő jobb lesz, mert eh, hát erre van esély. Eh, jobbá tehetjük. Hölgyeim és uraim, eh, kérem, mint képviselőket, önöket, hogy tegyenek ennek érdekében, önökön múlik, energiájukon, képességükön, hogy javítsanak a helyzetem, hogy más legyen, és hogy közelebb kerüljenek a polgárokhoz, sikerüljön bevonni őket. Ami az elektronikus médiát illeti, mint hogy korábban mondtam, utaltam rá, az emberek gondolkodási spektrumát szélesíteni lehet. Nem csak számítógépes játékokat lehet játszani. Van, aki az újságot csak a sport és a humor kedvéért veszi meg. Van még tehát az oktatásnak teendője, ez társadalom egészében. Azt hiszem, ez is központi kérdés. Azt hiszem, a fő pontokat érintettem, talán átadnám kollégámnak a szót. One minute, because then I have to leave, because I... Már csak egy percem maradt, mert sajnos el kell mennem, megy a repülőgépem. De ö, minden esetre a, a helyzet ismeretében Tudom, hogy lesz még alkalom arra, hogy részletesebben megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket, ugyanis vannak igen fontos javaslatok, indítványok. Nagyon köszönöm Iberszonnak, mert természetesen nem meglepő mindez, amit most hallottunk, mert rendkívül értékes jelentéseket láttunk önöktől, a parlamenttől, különböző társaságoktól, újságíró közösségektől, és így tovább. És természetesen rendkívül fontos, az, hogy tulajdonképpen ezeket az indítványokat, ezeket a javaslatokat nem csak azért szerkesztettük meg, hogy önöknek kedvezzünk vele, vagy mert gondoljuk, hogy ez önöknek e tetszik, hanem úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek arra van szüksége, hogy több lehetőség nyíljék meg előtte, hogy a parlamenti képviselők többet tehessenek. Tehát mi nem tudunk minden kérdésre válaszolni, Eh, amit itt a magas szintű szakértőcsoport feltehet nekünk. De az Európai Karta 11. cikkében eh, világosan ott áll, hogy nem szubszidiaritás kérdése, hogy meghatározzák ezeket a normákat, de eh, ugyanakkor ennek is szerep jut, nagyon sokat tehetünk. Kérem, hogy amennyiben idejük engedi, kiki olvassa el mindezt, könnyű, olvasmányos a szöveg, és gondolom, hogy rendkívül hasznos lehetne egy újabb vitára, eszmecserére sor kerülteni. Köszönöm szépen mind kettőjüknek, hogy eljöttek erre az ülésre, és hogy átadták számunkra ezt az értékes információt. Most pedig rátérünk a következő pontra a napi rendünkben. Térjünk rá az adatvédelemmel kapcsolatos anyagra. A, a január 10-i ülésen Albert és Ruca urak bemutatták a jelentéstervezetet, és ez után rendkívül érdekes vitára került sor, és éppen az érdeklődésre való tekintettel úgy gondoltuk, hogy egy újabb ezmecserét folytatunk, és pedig január 21-én. E, ma pedig, azért, hogy egy gyümölcsöző vitára kerüljön sor, azt javaslom, hogy e, külön-külön vizsgáljuk meg ezeket a jelentés e, tervezeteket, és ilyen módon külön-külön be tudnánk azonosítani azokat a kérdéseket, amelyeket a két javaslat során a tagok feltettek. Tehát először is vizsgáljuk meg azt az első szöveget, amelynek a jelentős tevője kénytelen elhagyni az ülést, elég hamar, Luckász úr, és azután térjünk rá az Albrecht úréra. És éppen ezért szeretném, hogy térjünk rá éppen a gyümölcsöző vita érdekében arra, hogy megtegyük a különböző észrevételeket, és itt egy új törvénykezési, törvény életbe vonatkozó direktívára van szó, és arra gondoltunk, hogy majdnem két hónap maradt ennek a megtárgyalására, és amennyiben a parlament 2013-ban megállapodásra akar jutni, az ír elnökség alatt kell, hogy megtárgyaljuk mindezt. Tehát jelen pillanatban a határidő marad február 27-e, és most átadom a szót a, a jelentéstevőnek, de van még egy ö, bejelenti való, és pedig az adatvédelemmel kapcsolatban itt van egy csapat, amelyet felhatalmaztunk, hogy ö, filmezzék a, az ülést, éppen a, a téma érdekessége miatt, és most pedig átadom a szót a, a Trucasz úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! A, a múltkori ülésen megtörtént a bemutató, előadás, és éppen azért ö, ö, nincs ö, különösebb hozzáfűzni valóm, de azt mondta az előbb, hogy ö, mindkét ö, jelentést külön-külön kellene megvizsgálni. Ez a megfelelő megközelítés természetesen, de mégis úgy gondolom, hogy talán jobb lenne mégis, hogyha mindkettőről egyszerre tárgyalnánk, mert egy csomagról van szó, ilyen jellegű megközelítésről, és ugyanakkor legyünk realisták, természetesen leginkább az általános szabályzásra szeretnénk majd koncentrálni, és éppen ezért ezt kellene előtérbe helyezni, és azon kívül szeretném jelezni, hogyha nem igazán látok túl sok kollégát itt a teremben, aki valójában hozzá is tudna szólni a, a, a kérdéshez, és éppen ezért mi azért terveztünk egy második alkalmat, egy második lehetőséget, hogy ezt a rendkívül fontos témát az adatvédelemmel kapcsolatban megtárgyaljuk, és remélem, hogy az ülés folyamán még többen megérkeznek a teremre, és természetesen mindkét jelentéssel kapcsolatban hozzá lehet majd szólni, amennyiben valaki ezt kívánja. Zipperné asszony? Köszönöm szépen a szót, mivel Albrecht úr még nem kapta meg a szót, ezért az irányelvre fogok csak koncentrálni. Azt szeretném aláhúzni, amelyet Drocas úr már rövidet, röviden bevezetett, hogy a legutóbbi ülésen komoly vita zajlott arról, hogy nincsen sok idő a párbeszédre. Én azt találtam volna jónak, hogyha mindenféle nehézségeknél mindenféle nehézségek mellett több kolléga használta volna fel a mai lehetőséget arra, hogy részletes vitát folytathassunk. Természetesen megfelelő az úgy, és támogatom is ezt a jövőben is, hogy mindkét párt, vagy mindkét eh, papírt, az irányelvet és a rendeletet is csomagként próbáljuk megvitatni, egy ugyanazon üléseken egyszerre próbáljuk azokat lezárni, hiszen sok összefüggés is van a két szöveg között. Emellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy az irányelvet még egyszer részletesen beszéljük át, hiszen az általános általános megítélésben a rendelet áll inkább előtérben, az irányelv pedig kicsit elsúnyad mögötte. És én úgy gondolom, hogy mind a kettő egyforma fontossággal bír abból a kérdésből, hogy azon kérdés szempontjából, hogy mennyire védik személyes adataimat, és milyen kapcsolatban vannak egymással a hatóságok. Úgy érzem, hogy ezen a területen érdemes lenne a két dokumentumot együtt kezelni. Annak érdekében, hogy például az irányelvben is megfelelő fontosságot kapjanak azok a témák, melyek a másik dossziénál is, annak érdekében, hogy a jelentősebb álláspontokat mindenhol felvonultassuk. Mivel viszonylag kevés kolléga jelent meg, ezért csak két-három pontot szeretnék itt tartalmilag említeni, nem hiszem, hogy ma idővel kapcsolat, az idővel kapcsolatban problémánk lenne. Úgy érzem, hogy az irányelvre való tekintettel fontos lenne definiálni azokat az adatokat, amelyek védelmet érdemelnek, és egyértelműsíteni, hogy ezen adatokat általánosságban a büntető folyamatokban különösen védenünk kell, hiszen először is gyakran előfordul, hogy egy eljárás nemzeti szinten indul, később azonban átlép a határokon, illetve határon átnyúló aspektusokat nyer el. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy egy zárt bírósági eljárás megnyitása után hogyan tárolódhatnak ezek az adatok, illetve egy későbbi esetleg határon átnyúló nyomozásnál hogyan kezelik azokat. Itt komoly jelentőséggel bír az, hogy hol van a joghatóság. Azt hiszem legutóbb is emléget, említettem már, hogy nem szabad, hogy eznek negatív hatása legyen a büntető eljárásoknak, hiszen a nyomozóknak is érdekükben áll bizonyos információk védelme de a saját személyes adataim védelmének érdeke az, hogy tudjam, illetve bizonyos körökben ismert legyen, hogy én magam milyen eljárásokban veszek részt, részt legyen akár gyanúsított az állampolgár vagy tanú, megérdemlik azt a védelmet, hogy ne férje hozzá bárki ezen adatokhoz magas szintű védelemre van szükség, és azt hiszem, hogy ezen a területen még a bizonyítékok kezelését is szemügyre kell vennünk, illetve azoknak bizalmas, bizalmas voltát. Nagyon örülnék neki, hogyha a következő ülések valamelyikén megbeszélnénk azon módosításokat is, amelyek ezen aspektusoknak komoly figyelmet szentelnek, nem csupán a rendeletben szereplő fontos témáknak. Köszönöm szépen, Fox úr! Ähm, Köszönöm szépen a szót. Abból indulok ki, hogy bár lemaradtam a téma egy részéről, de azt hiszem, hogy nem nagyban különbözhet a legutóbb megbeszéltektől. Szeretném az irányelvel kezdeni hozzászólásomat. Először elsősorban azt szeretném itt elmondani, hogy jogbiztonságot akarunk, és bizalmat az adatfeldolgozás folyamatában azon belül különösen a különböző bűnügyi folyamatokban. Európai Parlamentként mindig abból indultunk ki, hogy az adatvédelem alapjoga és a privát szféra védelme felügyeletet kap az adatokkal való visszaéléssel szemben, és ezt is magába foglalja a nyomozással és a büntető eljárások végrehajtása kapcsolatban más, megfe- más kérdéses témákat is módosítani kell annak érdekében, hogy az adatvédelmet megfelelően szavatoljuk, és megvédjük azt azon veszélyektől, amelyek az általános biztonságot fenyegetik. A büntető eljárásokban az állami szabályokat is ennek megfelelően kell módosítani, hogy illetve szavatolni, hogy ezek a feladatok valamennyi ezek feladatokról valamennyi állampolgár megfelelően informálva is legyen. Sosem felejtem el újra kiemelni, hogy főleg a rendőri és bírósági együttműködés esetében az EU tagállamok jogi tradíciói az évszázadok során egészen máshogy fejlődtek, és ezen területen, tehát nagyon érzékeny területen találjuk magunkat, ahol az európai szintű jogalkotás son keresztül felnőtt nemzeti struktúrák csak óvatosan közelíthetők meg és módosíthatók, és a szükséges akkor is csak lépésről lépésre. A 16-os cikk alkalmazási, alkalmazási köre, amely az európai szintű adatvédelemről szól, még nem lépett a megfelelő szintre, hogy a jogbiztonságot egyértelműen biztosítsa. Szem, az én szempontomból pragmatizmuson keresztül kell megoldani az ilyen felmerülő programokat. Ezen megfontolással kapcsolatban tehát az államok közötti adat cserénél a 16-os cikk második bekezdésére kell felhívni a figyelmet, ahol a munkaszerződések kérdése is felmerül, amelyben az Európai Unió is kap bizonyos jogokat. Ezen belül azonban a, az államon belüli adat feldolgozás kérdésében a 27-es cikk teremt egyértelműséget. Itt van egy, egy egyediség, hogy itt az adatbiztonság horizontális kiterjedésű, vagyis olyan témákra is vonatkozik, amelyek nem az Európai Unió korlátlan kompetenciája alá tartoznak, és itt a szubszidiaritás elve esetlegesen sérülhetne. A téma kapcsán saját frakciómban úgy tartom, hogy ezen irányelven belül meg kellene állapítanunk bizonyos minimális normákat. És a kérdés az, hogy ezt csak a határon átlépő vagy az országban maradó adatokra vonatkoztassuk. Ezzel ez a kérdés viszont akkor teljesen fölösleges volna, hogyha azt mondjuk, hogy vannak bizonyos minimális normák, melyeket megállapítottunk, mind a kettőre vonatkozik. Az, az alapszabadságok szavatozása szempontjából megtarthatnánk ezt a megfelelő egyensúlyt, amelyre úgy érzem, hogy a, a report összeállítói jól figyeltek, ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy az átláthatóság és ellenőrzés alapjogai megfelelően megjelennek-e a témában. Ugyanakkor másik oldalról a bűnöldözés, bűnöldözés céljainak sem mondhatunk ellen. Tehát az állam erőszakmonopóliuma az egyik oldalon, a másik oldalon, a, illetve az a közrend megőrzése, a másik oldalon pedig az egyén fizikai integritása és az adatvédelemre való joga, mindkettőt szavatolni kell. Úgy érzem, hogy ezt az irányelvben is meg kell jeleníteni, és ez módosításokat kell végrehajtanunk. Az egyes fejezetben, így például a veszélyek elhárításánál az elhárítását is be kell vonnunk az alkalmazási körbe. A tagállamoknak meg kell engedni az, hogy a minimális normákat akár meghaladhassák, és így, hogy az irányelv a harmonizálás, nem a harmonizálás tűzné ki célul, hanem a minimális normák megállapítását. Beszéltünk korábban már az alkalmazási kör kiszélesítéséről is, annak érdekében, hogy az intézmények és az Unió is megfelelő, megfelelő feladatokat végezhessen. A kettes fejezetben az alapelveket is megfelelően módosítani kell, a rendeletnek megfelelően. Azt hiszem, hogy itt nincsen probléma. Az ötös cikkben azt kell megvizsgálnunk, hogy a bürokrácia és a költségfelhasználás, amely itt implikálva van, megfelelően implikálva van, ugyanakkor a jogi következetesség nem egyértelműen. Az együttműködés alapvető elve az személyes adatok védelmének, a hatos, hetes cikket is módosítanunk kellhet ezen szempontból. Például a más EU államokból származó, származó személyes adatok védelmének garantálásánál. A hármas fejezetben a személyi érintettség szükségességét kell megvizsgálnunk, azt, hogy az tárolt adatokra, adatokhoz való hozzáférés szükségessége hogyan kell itt módosuljon. A 12-es cikknél is korlátozást kell végeznünk, hogy egyensúlyba hozhassuk a témát az, az, egy, az személyek egyedi jogaival, és hogy ezeket megfelelően erősíthessük. Az információhoz való hozzáférés joga a, annak arra való kérelem nélkül szintén hatással van a tagállami jogszabályokra, és szempontomból úgy tűnik, hogy itt is módosítanunk kell a szövegen. A négyes folyamatban, négyes fejezetben is a 32-es cikk, amely a dokumentációról szól, szintén a 2008-as keret, keret határozata kapcsolatban szintén módosítandó, annak érdekében, hogy némileg szigorúbban vehessük. 27-es cikket, a, szintén a kerethatározat 22-es cikkével kell harmóniába hozni, úgy nézem, és a felhatalmazáson, illetve a végrehajtási jogi aktusok azt hiszem már megfelelő figyelmet kaptak, megbeszéltük azokat. Ugyanakkor itt is a kompetenciák változását némileg be kell határolni. Ezek voltak a pontok, melyeket el szerettem volna mondani. Van még néhány kérdés, de hogyha lesz még alkalmunk, akkor az, azon alkalommal fogom ezeket felvonultatni. Ennyit az irányelvről. Köszönjük szépen. Most pedig a, a Encsú úr szeretne hozzászólni. Azok a kollégák, akik már előttem szóltak, jóformán az összes témát érintették már a két szöveggel kapcsolatban. Én csak egy dolgot szeretnék kiemelni részemről, és pedig azt, hogy a technológiai haladás miatt mindinkább több, több és több személyes adatot tudunk tárolni, de nem szabad ezt a végtelenségig növelni, ezt valamilyen módon meg kell határolni. Először is tudatosítani kell az állampolgárokban azt, hogy létezik ilyenfajta információ, valahol, és éppen ezért óvatosan kell, hogy eljárjanak, és ugyanakkor valamiféle intézményes keretet kellene meghatározni, hogy eh, hogyan lehetne a természetes személyekre vonatkozó adatokat ilyen módon eh, megóvni. És eh, ugyanakkor mindkét szövegben nagyon fontos lenne, hogyha az is megjelenne, hogy nem természetszerűleg kell ezeket az adatokat begyűjteni és tárolni, hanem csak akkor, amikor bizonyítottan szükség van rá és akkor is meg kell határozni, hogy mennyi adatra van szükség, mennyi adat szükséges egy-egy esettel kapcsolatban, és kérdés az is, hogy hol és kire vonatkozóan lehet ezt árulni, tehát egyénekre, vállalatokra, vonatkozóan például, és hogy milyen módon lehet ezeket felhasználni, ezeket az adatokat. És ugyanakkor tudatában kell lenni annak is, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat tárolni és használni, információs kampányokat kellene szervezni ebből a célból, és ugyanakkor a teljes láncolatot lefedve, tehát a, a begyűjtés, tárolás, és meg többszörözés ilyen tekintetben nagyon fontos lenne, hogy mindenkinek világos legyen, hogy, hogy ez hogyan történik, és milyen célból. Tehát hogyan fogják ezeket begyűjteni, hogyan fogják felhasználni, és maguk a hatóságok kellene, hogy erről tájékoztassák az állampolgárokat. Előrelépés történt, a mindkét szövegben láttam ennek a tanúbizonságát, de ugyanakkor további javításra lenne szükség véleményem szerint. Köszönöm szépen. Von äh, Igen, köszönöm szépen a szót én is. Nagyon örülök annak, hogy is hozzászólhatok, ugyanis meg, ugyanakkor megértem azokat, akik nem tudtak ma megjelenni itt az időjárási körülmények miatt. Azt hiszem érdemes lenne kihasználnom most itt a lehetőséget a felszólalásra mindannak, akinek van mondani valója. Én először az irányelvek kapcsolatban szeretnék állásfoglalást mondani, amelyet természetes, természetesen még később is meg fogunk vitatni egymással. Az irányelvnél én, nekem van egy olyan érzésem, hogy európai parlamentként nem pontosan azt kaptuk, amit az elején szándékoltunk, vagyis egy átfogó, alapvető adatvédelmi szabályozást. A probléma itt az, hogy főleg a rendőri és bírói együtt, bírósági együttműködésnél még mindig igen megosztottak a különböző országuk. Az irányelv javaslatnál ezek a különböző ilyen szabályozások még mindig e, nagyon sokfélék, és ezért az EU intézményeinek és ügy, e, ügynökségeinek természetesen különbözőek a lehetőségei. Másrésztről ugyanakkor másrésztről ugyanakkor a titkos szolgálatok és különböző védelmi e, hatóságok is kivételt élveznek bizonyos esetekben. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy európai parlamentként arra is kéne hatással lennünk, hogy általános szabályozást érhessünk el. Például a hatóságok együttműködése területén az Europol vonatkozásában az adat, adat vonatkozóan. Természetesen itt is általános szabályokra lenne szükségünk. Ha itt alapjogi normákról beszélünk, amelyet európai szinten kellene kidolgoznunk, akkor meg kell fontolnunk azt is, hogy pontosan milyen adatokkal próbálunk együttműködni, például az európai repülő, repülőgépes közlekedés adataival és hasonló adatokkal. Az a rendőri és bírósági együttműködés szintén megjelenő adatokat természetesen ugyanúgy be kellene vonnunk az olyan, feje, az olyan témákba, ahol az információ védelme a határon túlnyúló eljárásokban is igen fontos. A biztonsági hat hatóságok egész Európában természetesen szeretnénk a munkájukat megkönnyíteni, de mindenképpen fontosak e szempontból az általános normák. Természetesen érthető, hogy a különböző tagállami szabályozások igen különbözőek, tehát a minimum normák bevezetése megfontolandó, de ezek nem lehetnek önkényesek. Teszem azt például, nem lehet ráhagyni az egyes tagállami szabályozásokra, ugyanis minél jobban kooperálni szeretnénk a különböző hálózatok, hatóságok között, annál fontosabbak az alapvető normák harmonizálása. Az én véleményem alapján nagyon fontos az, hogy Európai Unió szinten nem működhetünk tökéletesen külön a nemzeti hatóságoktól, és nem állíthatunk fel így egy központi ügynökséget, vagy bármi mást, hiszen a legfontosabb az lenne, hogy a tagállamokat kössük egymással ható, hálózatba. Ugyanakkor, hogyha ezt a hálózatépítést szeretnénk elősegíteni, akkor egyértelműsítenünk kell azt, hogy a szabályokat még jobban egységesítenünk kell ilyen szempontból még fontosabb konkretizációs feladatunk is lenne az irányelvben, ugyanis számos szabálynál még túlságosan széles játékteret adunk az egyes tagállamoknak, és nem egyértelmű, hogy milyen konkrét szabályok vonatkoznak az alapjogok védelmére, például a jogi védelemre. Felmerül emellett annak a kérdése is, hogy mennyi ideig tárolhatják a hatóságok az adatokat. Ez is újabb folyamatosan újra felmerül. Valószínűleg ezeket a kérdéseket is jóval mélyebben kellene érintse az irányelv, és ezen belül egy pontot szeretnék különösen fontosként kiemelni, a profiling, profilépítés kérdését, ugyanis a különböző információs adatrekordok összekötése napjainkban már hétköznapivá válik, és mindenhol megjelenik, ahol személyes adatok feldolgozásáról van szó. Ezért úgy gondolom, hogy ezen a területen nagyon egyértelmű szabályokra van szükségünk, annak érdekében, hogy a jövőben az európai tanács javaslatait egyértelműen felvehessük a megszövegezésbe is, és riportjainkban. Köszönöm szépen! szépen. szépen. Nem, nem, tudom, hogy a bizottság hozzá kíván-e szólni. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok én is, és valójában jelen pillanatban a a szabályzásra szeretnénk el koncentrálni. Természetesen nagy figyelemmel tanulmányoztuk el a kitűnő jelentést, és hangsúlyozni szeretnénk, hogy a bizottság eh, mindig is úgy gondolta, hogy függetlenül kell megoldani az adatvédelmet. Elnézést kérek, most csak a direktíváról van szó, és a következő lépésben fogunk majd a szabályzásról beszélni. Elnézést kérek, mondja a hozzászóló. Tehát a direktívával kapcsolatban jelen pillanatban csak annyit szeretnék mondani, hogy természetesen a bizottság eh, már eleve eh, eh, azt javasolta, hogy a tagállamok történelmét specificitásként kell kezelni, tehát itt direktíváról van szó, és nem pedig szabályzásról, de mindenképpen figyelembe akarjuk venni, figyelemmel akarjuk kísérni a, a rendőrségi munkát, a bűnöldözést mindenütt, és ugyanakkor figyelembe veszük azt is, hogy hol, melyik országban hol tartanak ilyen tekintetben. Például az új lenyomatok kérdésében, amennyiben új lenyomatot vettek valakiről, ez ugyanezt minden más EU ország adatbázisában is meg lehet találni, tehát természetesen itt egy hálózatról szeretnék szólni, amelyen keresztül természetesen közös szabályok alapján, megállapodás alapján ki, ki lehetne cserélni mindezeket az adatokat, és de természetesen a különböző tagállamokban ezt külön-külön fel lehet dolgozni, mint például a az új lenyomatokat. E, ugyanakkor, e, ha a minimális e, normákat kell megszabni, ilyen tekintetben a direktíva számára, akkor úgy gondolom, hogy ezt szeretnék követni a tagállamok is a, a tanácsban, és a bizottság ezt el tudná fogadni, feltéve, hogy ezek a minimális normák megfelelően szigorúak ahhoz, hogy az alapvető jogokat megvédjék a mai világban, ahol is az adat csere ekkora méreteket öltött. Köszönöm szépen, és majd visszaadom a szót önnek, amikor a szabályzásra térünk rá. Most pedig a összefoglalás németül. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedjék, hogy németül szóljak hozzá én is a vitához. A tartalomról most nem szeretnék beszélni, nagyon röviden hoz, szólnék csak hozzá. Csak néhány pontot szeretnék felemlegetni, amelyek igen jelentősek voltak, és a jövőben az eljárás során még tovább kísérhetjük a módosítások sorsát. Azt hiszem, hogy a kiváló kollégáktól kapott gondolatok mind egyértelműen tükrözik a végső jelentésben, jelentés szellemét, és valóban ezen irányba szeretnénk mi is haladni. Eh, Axel Frost javaslata különösen fontos volt számomra. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem különböző irányokba haradunk, hanem egyfelé. Egy általánosságot szeretnék még hozzáfűzni az egyik ponttal kapcsolatban, amelyet Axel Foss vezetett elő nekünk. A, a az egész anyagot átható apró a kapcsolatban. Az egyik oldalon az egyi jogai erősítése, a másik oldalon az állam bűnüldözési hatékonyságának növelése. Ezt az egyensúlyt vitattuk már meg. Én nem hiszem azt, hogy itt valóban ellentétről van szó, és az a nagyobb átláthatóság és a nagyobb ellenőrzés bármilyen módon hatékony, hatékonyságtalanhoz vezetne a bűnöldözési folyamatokban. Azt hiszem, hogy az erősebb védelmi eljárások semmiképpen nem akadályozzák az előrehaladást. A másik kérdés, hogy milyen célokat kellene követni az irányelvnek harmonizálás kéne, legyen a célja, vagy minimális normák bevezetése. Azt hiszem, hogyha a minimális normákat emlegetjük fel, akkor csak a bizottságra utalhatok, hogyha minimális normákat szeretnénk kitűzni, akkor azoknak igen magasnak kell lenniük. Egyrésztről egyértelműen tudom, realista vagyok, és ismerem azokat az érveket, mert Axel Foss már felvonultatott az EU tagállamok jogi tradícióiról. Természetesen ezeket nem tudjuk egyszerre módosítani, csak lépésről lépésre. Ez egyértelmű. Másik oldalról viszont ugyanúgy realista vagyok, és tudjuk, hogy a, a végső célunk az, hogyha valóban eredményt szeretnénk elérni, akkor meg kell találnunk a szükséges egyensúlyt. Ezt is egyértelműen érzem. Ugyanakkor ki kell mondanom azt, hogy itt kifejezetten mi itt az Európai Parlamentben ki kell, hogy használjuk a lendületet annak érdekében, hogy az Európai Unió jövőjében is folyamatosan jelen lehessünk. Meg vagyok győződve arról, hogyha tovább szeretnénk vinni az európai szintű integrációt, akkor ezt a lépést is meg kell tudnunk tenni, hogy az egykori harmadik oszlop területén is megfelelő lépéseket tegyünk, megmutassuk bátorságunkat, és esetlegesen nem csupán minimális normákat, hanem normalizációt is belefoglalhassunk az irányelbe. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen a hozzászólását, kiváló volt a német tudása. Akkor lépjünk is tovább a rendeletre, az adatvédelmi rendeletre. Amit korábban elmondtam a rendeletről, az még most is érvényes. A módosítások beadásának határideje február 27-e lesz. Most pedig átadom a szót Albrecht úrnak, az előadónak. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony hasonló, mint az irányelve kapcsolatos vita során most is szeretném elővezetni azt, hogy amit korábban már közösen megbeszéltünk az első olvasat során, az még mindig érvényes, hogy honnan jövünk, hogyha erről a rendeletről beszélünk, akkor mi volt eredeti szándékunk? Az az eredeti szándék, melyet itt követni kívánunk, és amelyet Európai Parlamentként többször is megerősítettünk, legutóbb a legutóbb az állásfoglalásunkkal 2011. júliusában az, hogy az elmúlt 15 év tapasztalatait, amelyet, az el, amelyet a régebbi irányából tanultunk, az, hogy a különböző e, az adatvédelmi jog különböző végrehajtása különböző tagállamokban azt eredményezi, hogy az alapjogok védelme nem, megfele- nem ugyanúgy szavatolt az összes tagállamban. Ami azután azt is eredményezi, hogy a másik oldalról a jogbiztonság sem mindenhol bizonyos, főleg az adatfeldolgozás adatfeldolgozás alanyai és az adatfeldolgozók, cégek, hatóságok szempontjából is fontos ez a kérdés. Ez természetesen a jövőben is egy viszonylag fontos terület marad, ugyanis a feldolgozás a jövőben is hasonlóan fog működni, hasonló elven. A jogbiztonság alapvető szabály minden tagállamban, tehát, nincs, tehát 27 különböző jogszabályi keret között egyértelműen nem tudtunk tökéletes harmonizációt elérni. Véleményem szerint ez azért is jelentős kérdés, mert ez egy olyan terület, amely más területeknél jóval inkább mutatja a határt átlépő természetet. Pár évtizede az internet még nyoma volt, nyoma sem volt, ma pedig mindannyian folyamatosan benne vagyunk a hálózatban, össze vagyunk kapcsolva valakivel, valamivel, és ez vállalkozókra ugyanúgy vonatkozik, mint hatóságokra és magánszemélyekre, állampolgárosok, állampolgárokra is. Számomra azért is fontos, hogy az elején elmondjuk, hogy a szándékunk az erősebb harmonizáció. Ez már magában komoly kihívás, hiszen még mindig nagy különböző, nagyon nagy különbségeket látunk az adatvédelem értelmezésében, kultúrájában, és muszáj lenne különböző kompromisszumokra jutni. Példa lehetne az üzemi adatok védelme, ahol megadhatnánk, hogy milyen területeken, milyen szabályokra lenne szükség, és mit szeretnénk elérni. Sok vitára lesz szükség, és sok kompromisszum képességre is, minden oldalról, minden fél, szám, minden fél részéről. Azt hiszem, hogy kifejezetten jelelős a jelentős a mi részünkről az, hogy egyértelműsítsük, hogy nem valami egészen újat szeretnénk létrehozni, hanem 20-25 éve fejlődő jogi értelmezést és jogot szeretnénk továbbvinni és tovább léptetni az egyes tagállamok és nemzetközi szinten is. A 108-as, az Európai Tanács 108-as konvenciója szintén nagyon fontos szerepet játszik az európai adatvédelem területén. Hogyha itt feldobnánk, felborítanánk azokat az alapelveket, melyek, melyek ezt régóta irányítják, azokat az alapelvelek, alapelveket, melyek az irányelvnek is részét képezik. Ezeknek fő feladata továbbra is az, hogy megmaradjanak és irányítsák az adatvédelmet, de legyenek precízebbek. Annak érdekében, hogy a végén egy olyan rendelet jöjjön létre, mely mindenki számára alkalmazható. Ez tehát a, komoly kihívás, ahol azt remélem, hogy mindenki szem előtt tartsa ezt a módosítások és módosítás indítványok során. Sok helyen a 2001-es, 2011-es júliusi állásfoglalásunkat nagyon sok szempontból teljesítettük és követtük. Azért volt főleg nagy, nagyon sok mindent átfogó ez a témakör, mert rengeteg pontot soroltatunk föl, rengeteg témát, és nagyon sok különböző területen kellett megállni a helyünket, és ezeket konkrétan megcéloznunk, minden kiskaput és, és lyukat befoltoznunk, amelyet találtunk. A tartalomra konkrétan kitérve, Számunkra a módosítások során az volt az egyik legjelentősebb dolog, hogy a definíciókat úgy alakítsuk ki, amelyből egyértelmű, hogy az elmúlt évek jogértelmezése hogyan hat a területen. A személyes adatok például egy annyira alapvető döntés, amely, amely nagy mértékben irányítja, hogy mi tartozik a személyes adatok közé, és meghatározza azt, hogy mértékadó lesz-e ez a szabályozás egy adott adatra. Ez pedig alapvető fontosságú a hatóságok és az állampolgárok számára is. Ez dönti ugyanis el, hogy milyen jogi következményei lesznek egy adott folyamatnak. Tovább lépve azután, a szintén nagy kihívás az egyén jogai és egyén jogainak és a feldolgozó kötelezettségeinek olyan kialakítása, hogy azok egyértelműek legyenek, kövessék céljainkat és az alapvető elveket. A védelmi céljaink egyértelműek, és az alapelvek alapján dolgoztuk ki őket, és ezek természetesen tükröződnek az egyének jogaiban is, például az információ lekérdezésére, kiigazítására, törlésére vonatkozóan. Ezek olyan alapvető jogok, melyeket a jövőben is meg kell jelenítenünk, és ezek tükröződnek a hatóságok kötelezettségeiben is, és a feldolgozókében is. Ezeknek ugyanis az a feladata, hogy szavatolják a jogokat, a dokumentációhoz, az információ hozzáféréshez való szabályokat. Annak érdekében, hogy a személy jogait, amelyek természetesen alapjogok, mindenképpen garantálni tudják. Ez volt úgymond a második téma, melyel foglalkoztunk. Egy példa, hogy az információ szolgál, az információs kötelezettségeket valóban a legfontosabb célokra korlátozzuk le, annak érdekében, hogy a dokumentáció tényleg csak a feldolgozó számára egyértelműen szükséges információkat tartalmazza, és bizonyítható legyen, hogy a vonatkozó szabály, szabályt teljesítik. Mindannyian látjuk, hogy ez tényleg nem agysebészet, amiről itt beszélünk, van rá lehetőség, hogy precízen, egyértelműen és érthetően fogalmazzuk meg ezeket a szabályokat. Aztán nagy kihívás még, amely minden érdekes körben igen fontos téma, a one-stop shop és a konzisztencia mechanizmus kialakításának kérdése, vagyis az a kérdés, hogy ki felelős a szabályok végrehajtásáért, és ki a felelős végül az adatok védelmének, védelmi jogainak szavatolásáért. Kinek van a végső szava, fogalmazzunk így a folyamatban. Itt az volt bizonyos, hogy feltétlenül szeretnénk megtartani a One Stop Shop intézményét. Ez fontos volt számunkra ahhoz, hogy kimondjuk, hogy minden feldolgozónál kell lennie egy olyan adatvédelmi megbízottnak, amelyet azzal bíznak meg, hogy aki tulajdonképpen az adatvédelemért és az adatok, adatok biztos kezeléséért felelős és esetleg jogi vitákban is részt vesz, és képviseli a feldolgozót vagy a céget. Fontos az, hogy minden érdekelt tudjon közvetlenül kapcsolatot felvenni az adatvédelmi kezelővel, adatvédelmi megbízottal annak érdekében, hogy megkapja azokat a feladatokat, jogköröket, hogy az egymással való kapcsolattartásban, együttműködésben hatékonyan dolgozhassanak a feldolgozók. És hogyha bármilyen konfliktus merülne fel, akkor kelljen csak az adatvédelmi tanácshoz fordulni, hogy ők foglalkozzanak vele, és meglegyen az a lehetőség, hogy végül olyan döntés szülessen, amelyért az adatvédelmi megbízott szavatól és amelyet végig is tud követni, és hogyha az eszkaláció legvégső szintre érkezik el, akár kétharmados többséggel lehessen ilyen döntést kikényszeríteni. Az, hogy jogilag lehetséges-e így, még kérdéses, de tény, hogy ez egy, tény, hogy megpróbáltuk ezt egyértelműsíteni, és a parlamentben ez is volt a szándékunk, az, hogy a végső szinten, végső konzekvenciaként az Európai Bizottság akár felül is, ne, ne tudjon felül bírálni egy adatvédelmi megbízottat, hanem hogyha ezek a megbízottak képesek voltak döntésre jutni, akkor azt olyan szabályok alapján tették, amely megfelel az adott eljárásnak. Azt hiszem, hogy ez azért is konzekvens, mert a megbízottak függetlensége szerződéses alapon biztosítva van. Természetesen a javaslatok egy bizonyos dilemában találhatják magukat, ugyanis egyik oldalról csak a jogalkotó tudja végrehajtani a, a felvetett kérdéseket. Természetesen számos felhatalmazáson alapuló és sok végrehajtási jogi aktust vonultattunk fel. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az adatvédelmi megbízottaknak lehetősége lenne ezen jogokat értelmezni és alkalmazni vitás ügyekben. Véleményem az, hogy jó megoldás lenne az, amiről már egyértelműen beszéltünk, a rendelet általános alkalmazását elérni, és ez lenne a legfontosabb prioritásunk. Az egységes alkalmazásnál azért lenne fontos, hiszen a végső célunk az, hogy olyan jogbiztonságot teremtsünk a rendelettel, amelyet aztán egy konzisztens mechanizmussal a végrehajtásban is tudunk szavatolni. Ahogy mondtam már, nagyon örülök annak, hogy lesznek még esetleg olyan módosítások, amelyek tovább javítják a szöveget, és természetesen várom a későbbi vitát is az előadóval és az árnyék előadókkal is, és megpróbáljuk még ezt az igen átfogó komplex anyagot eh, elfogadható formában prezentálni április környékén. Komoly kihívás lesz ez számunkra, őszinte szeretnék lenni. Természetesen kollégáim nevében is beszélek, akik a szövegezésben segítettek. Az, hogy az egészet így át tudjuk formálni, és azon témákra koncentráljunk, amelynek módosítása a legfontosabb, hiszen számos módosítást részletesen megbeszéltünk már, és amennyi, ezért amennyiben vannak még módosítási javaslataik, akkor kérem, kommunikáljanak az árnyék előadókkal is, ugyanis olyan komplex lesz a folyamat, hogy a végén óriási szavazási eljárásra lesz majd szükség. Nagyon fontos tehát, nagyon fontos eszköz tehát az egymás közötti kommunikáció és a sikerhez vezető út egyik kulcsa. Annak érdekében, hogy a végén a parlament előtt is hatékonyan mehessen tovább a folyamat. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Fosszú. Köszönöm uh, szépen. szeretnék válaszolni arra, amit Jan Filip Ábrek mondott fontos, hogy továbbra is ezeket a kérdéseket tárgyaljuk, azért, hogy javulás sikerüljen elérni. Az a végső cél számunkra, hogy egységesen alkalmazzák ezeket a szabályokat. Arra is szükség van, hogy meglegyen a megfelelő keret az adatvédelemben. Ez garantálná az állampolgárok, a polgárok jogainak tiszteletben tartását, és lehetővé tenné, hogy megfelelő manőverezési lehetőség legyen. Mert ha túl szigorú a szabályozás az adatvédelemben, akkor gyakorlatilag semmit nem lehet tenni. És az nem jó. Ami az adatvédelmet illeti, figyelembe kell venni hogy a különböző keretek mennyire hatékonyak. Természetesen azt kívánja a ö, polgár, hogy az adatait védjék, de azt is kívánja, hogy hozzáférjen az interneten egyes ajánlatokhoz. Hogyha túl szigorú a szabály, akkor nem jut hozzá ezekhez az ajánlatokhoz, legalábbis sem ingyenesen. sem akkor fizetnie kell mondjuk a hitelek, a különböző termékek drágábbak lesznek, és ez nem lenne jó szolgálat, amit tennénk a polgároknak. Ami pedig az adatvédelmet illeti, meg kell találni az egyensúlyt az egyének védelme és a szabadságjogok alkalmazása között. Hiszen itt felelősségről, önrendelkezésről is van szó. Ezek az elvek is kell vezessenek bennünket, ami a koherencia mechanizmust illeti, amiről Jan Albrecht beszélt, ez is fontos. Így lehet egységes alkalmazást elérni, és így lehet megoldani európai szinten a problémákat. Az egyablakos rendszer gondolata megfelelő. Ezzel elérhetjük a céljainkat. Csak hogy. Valami hiányzik. Mi? Az a lehetőség, hogy kiigazítás legyen. Nem szabad csupán a személyes adatok védelmére gondolni. hanem figyelembe kell venni más jogokat is. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Ez nélkülözhetetlen. Ez az egyik oldala. Másik oldal, nem szabad a másokra bízni a mi munkánkat. Mi vagyunk a törvényhozók, európai törvényhozók, megfelelően fel kell lépjünk. Különben az adminisztráció, illetve az adatvédelmi felelősök veszik át a mi szerepünket. A mi szerepünk már pedig a megfelelő egyensúly megtalálása. Ez az a megközelítés, amelyről Jan Filip Albrecht szólt. Ez a jó irányba mutat, de itt nem találom azt az egyensúlyt, amelyet törvényhozóként próbálunk elérni. Ami a direct marketinget illeti. Hogyha szabályozzuk ezt, akkor mi fog történni? Több problémát is meg kell vitatni ezzel kapcsolatban. Olyan problémákat, amelyeket nem eléggé vettünk figyelembe a jelentéstervezetben. Ezen el kell gondolkozni. És van még egy pont, amelyet sokan negatívan látnak. A profilkészítés. Ennek nagyon tága meghatározása. Ennek a következménye az is lehet, hogyha egy vállalat kíván írni az ügyfeleinek, és meg akarja különböztetni az új és régi ügyvéd, ügyfeleket, ez már profilkészítés lenne ebben a ez szerint a meghatározás szerint, és a vállalat nem járhat el, ahogy szeret Ezért szerintem túl tága meghatározás. Jó lenne találni megfelelőbb megoldást, ami pedig a, az információs jogokat illeti. Azt hiszem, meg kell szabni a korlátokat hogyha visszaélés van. Például, ha valaki minden hónapban kivel érni az információs jogával, ez nem fenntartható, nem lehet rendszeres. El kell kerülni, hogy itt túl messzi menjünk. Talán itt is javítani kell a szövegem. Ami a asszonyokat illeti, amely alapján megfeledkeznek idézőjelben az illetőről, Right to be Forgotten. Azt hiszem, hogy itt nem lehet szó másról, mint az önkéntesen adott adatokról, mert hogyha a személyes adatokat megsértik, akkor felmerül az a kérdés, hogy a rendelkezés tartalmaz-e időhatárokat, vagy más is szerepel benne, és akkor ez esetleg ö, ö, árnyaltabb. A vállalatoknak egyfajta önellenőrzése kell megvalósuljon. Ez átlátható kell legyen a vállalatokon belül. Talán más pontokat is figyelembe kell venni. Ami a, az adatok meghatározását, adatok témájának meghatározását illeti. Figyelembe kell venni a személyes adatok meghatározását, a jogos érdekek meghatározását. Itt sikerült elérnünk mindent, amit akartunk. A harmonizált adatok nagyon fontosak. Annál is inkább, mivel az a benyomásom, hogy jó a megközelítés, amelyet követünk, de nem megyünk elég messzi. Egyes esetekben tehát arról van szó, hogy vállalatok egymásnak hogyan adják át az adatokat. Erről még lesz alkalmunk vitázni az árnyék jelentés tevő ülésén. Összefoglalva, nem találom a jelentés tervezetben a megfelelő egyensúlyt a polgár érdekében, akinek a személyes adatait védeni kell, másrészt azonban kell rendelkezik a lehetőséggel, hogy azt tegyen, amit akar bizonyos kritériumok figyelembevételével. Elnök, asszony, azzal kapcsolatban, amit Arbek úr mondott, nem ö, nulláról kezdjük a munkát, már létezik egy alap, arra alapozzuk a munkát, hiszen ö, sokan a ö, bizottságjavaslatát javaslatát megfelelően kezelik, de vannak olyan résztvevők, akik azt a benyomást akarják kelteni, hogy nagyon szigorú szabályokat, eszközöket, új eszközöket hozunk majd létre. Egyes résztvevők a szabályokat szűkíteni szeretnék. Egyesek számára ez túl új, túl messzi megy. Világosan kell tudni, melyek lesznek az érvek a jövőbeni vitában. Szeretnék reagálni arra, amit azt úr mondott. Nekem más a véleményem. Különböző média, a médiákban ö, sok az ingyenes ajánlat, de nem tudja az illető, hogy mit kell ezért, mennyit kell ezért fizetni idézőjelben. Hogy van-e valami, amit eltitkolnak. Hadd mondjak egy példát. Hogyha rendszeresen könyvet rendelek, vagy az internetről vásárolok, az a magánügy. Talán nem kívánom, hogy ez az információ eljusson más vállalatokhoz, más egységekhez. Más állampolgár azt mondja, nagyon jó, hogyha ezt az adatot más cég is megkapja, mert akkor további ajánlatokat is fogok kapni. De nem képzelhető el, hogy szabadon járjon el a polgár, hogyha nem dönthet arról, hogy átadják-e az adatait. Ezért úgy gondolom, felmerül a kérdés, hogy egy vállalaton belül a könyv eladó részleg átadhatja az adatokat az utazás értékesítő részlegnek. E, hogyha egyes szolgáltatások nem ingyenesek, egyes szolgáltatások ingyenesek-e, ez a probléma nem létezik. Hasonló volt a helyzet akkor, amikor nyele lehetett könyveket, filmeket tölteni. Ez illegális volt. Most könyveket és filmeket nagyon olcsón le lehet tölteni. Meg kell értetni a polgárral, hogy milyen árat kell fizetnie azért, hogy ingyen jusson hozzá egyes szolgáltatásokhoz, milyen árat kell fizetnie. Ezek mégpedig az az ára, hogy a személyes adatait megadja. Mások inkább havi általányt fizetnek. A, market, a direct marketinggel kapcsolatban is voltak megjegyzések. Hogyha ebbe bele kell egyezzék a polgár, akkor egyes vállalatok úgy látják, hogy tönkre mennek. De hogyha a szabóhoz megyek, és kérek egy ruhát tőle, akkor a szabó át fogja adni az adataimat a, a bármilyen más szégnek. Sok olyan információ, amit kapunk papíron, eltűnik a szemétben. Egyesek azt mondják, hogy az információhoz való jog korlátozott, nem szabad, hogy valaki havonta kétszer-háromszor megkérdez egy vállalattól, hogy mely adatokkal rendelkezik róla. Ez a polgárok kisebbsége természetesen, amelyik megkérdezi, hogy milyen adatot tárolnak róla, de az igazi probléma az az, hogy túl kevés az információ, túl kevés polgár kérdezi meg, hogy és milyen célból használják fel az adataikat. Azt hiszem, hogy itt akadályokat kell emelni a polgár elé. A fogyasztónak meg kell legyen az a joga, hogy megkérdezze, hogy megkérje adatainak törlését. Például rendelek interneten árukat, de hogyha nem akarok információt kapni erről től a vállalattól, akkor ez postán kell kérnem. Tehát tudni kell, hogy mi engedélyezett és mi nem. Pontosítani kell, hogy mi tartozik a polgár döntési körébe. Azt hiszem, hogy ez a célja az új szövegnek az adatvédelem tágabb alapon történjék, és a vállalatok ne tegyék be lebukat oda, ahol a e, legkevésbé szigorúak a szabályok. Ezért szükséges a tényleges harmonizáció. Ezt kell tennünk, legyünk kritikusak az adatvédelemmel szemben. Ne menjünk ö, túl ö, messze. Ö, nem ö, szabad, ö, hogy ö, a szabályok ne legyenek világosak, ö, csak azért, mert a nyugat bukása lenne. The rapporteur, and I confess, I, I, I just wanted talk on one particular. Köszönöm szépen, csak egy konkrét témára szerettem volna kitérni, amelyre vonatkozóan inkább ilyen akadémiai hozzászólásom lenne, ez pedig a kilences cikkkel cikkel való interakció, ha jól emlékszem, illetve a 18-as cikkel kapcsolatos, ahol az előadás Eh, ahol a riport előadója módosításokat javasolt. És azt hiszem, hogy kifejezte azon félelmét azzal kapcsolatban, hogy az akadémiai jellegű eh, kutatásokat, kutatásoknak határt szabhat különböző politikai, vallási vagy egyéb befolyás. Ha itt visszanézünk az elmúlt évtizedbe, például az iraki helyzetre, voltak olyan pontok, ahol a politikai vélemények legitim kommentárralak számíthattak. A jogállamiság alkalmazása tekintetében is. És azt hiszem, hogy érdeme, igen, érdemes megfigyelni az aggódalmakat, illetve figyelmet adni nekünk. Hogyha például a 336-os módosító indítványt nézzük meg, bizonyos adatok csak kutatás, kutatás szempontjából is csak az alanyok beleegyezésével dolgozhatók fel. Például a vélemény, vélemények gyűjtése és azok feldolgozása. Lehetséges, hogy olyan véleményeket adnak valamiről, vagy olyan kommentárokat fűznek hozzá egy témával kapcsolatban, amelyel büntethetővé is válhatnak. Nem értelmezem pontosan, hogy milyen mértékben terjednek ki a szabályok itt, például a 324-es indítványnál, ahol kibővítették a hatáskört, az alkalmazás hatásának körét azzal, hogy azt mondja ki a szöveg, hogy a kivételezésre lehetőség van minden olyan esetben, ahol szükséges ez, annak érdekében, hogy egyeztethető legyen egymással a privát szféra, a privát szféra védelme az adatfeldolgozással. Ez természetesen egy jó lépés, de ha a 83-as vagy a 80-as cikket nézzük meg, akkor elcsodálkozunk és elgondolkozunk azon, hogy a valós, őszinte kutatást végző kutatók, tehát kérdés itt az, hogy hol ér véget az újságírás, és hol kezdődik a kutatás. Tehát az olyanok, akiket, az olyan adatok, melyeket valóban szeretnénk közzétenni, mégis szükség van hozzá az adatszolgáltatójának a jóváhagyására. Milyen, milyen problémákat vetett ez fel a kutatások, felmérések területén? Amit tudok annak alapján, én nem gondolom azt, hogy az előadó például az akadémiai jellegű felméréseket is korlátozni akarta volna. Természetesen ezen a területen nem egyszerű megfogalmazni a konkrét szöveget az, amely eléri a kívánt hatást, anélkül, hogy megnyitnánk az érzékeny, személyes adatok teljes áradatát a feldolgozás kérdésében. De természetesen nem az a kívánt eredmény, nem azt szándékoztunk elérni, hogy lakatot tegyünk minden kutatásra vagy a feltáró újságírás forrásaira. Az olyan adatok, melyek közérdekűek, egyértelműen el kell, hogy, juss, el kell, hogy jussanak a közszíne elé. Ez mindannyiunk érdeke. Ezért szívesen térnék vissza ezekre a témákra a következő. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottsághoz fordulok. Köszönöm szépen, Önök asszony. Először is emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a bizottság szempontjából a Dublini tanács múlt pénteken nagyon érdekes vitát folytatott, három fontos kérdés, például hogyan, milyen fajta administratív jellegű büntetésekről le kell mondani, azon kívül az elfeledtetéshez való jog, E, kérdéséről, és természetesen rá szeretnénk térni arra, amit akkor e, javasoltunk, és e, szeretném, hogyha a, a jogi formát öltene az egyetértésünk. Szeretnék visszatérni az úgynevezett consistency mechanismra és az adatvédelemre és arról is szeretnék szólni, hogy milyen újításokat látok az új szabályzásban. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy valójában a bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, és éppen az európai igazságbírósághoz is fordult az adatvédelem érdekében és a személyes szabadság érdekében e, ilyen értelemben. Tehát ezt e, teljesen e, nyilvánvalóan belevettük a megállapodásba, ugyannyira, hogy ilyen jellegű, világos beszédet nem találunk sehol máshol tulajdonképpen. És nagyon fontos az is, hogy emlékezzünk arra, hogy, hogy kölcsönösen is ellenőrizhessék egymást a tagállamok peer review alapján és hogy ennek kellene működnie az Európai Unión belül, de létezik a, a versenytörvények területén, és miatt a, hír, a közdés a, a, a, ugyanakkor a, a repülés a, területén és polgári repülés területén, tehát az idő tekintetében, megadott idő határok tekintetében. A bizottság eljátsza a, a rá kiszabott szerepet, és pedig azt, hogy őrzi a közös európai érdekeket. És éppen ezért javasoltuk, hogy olyan módon tudjunk működni, hogy ne tudjuk megváltoztatni a nemzeti adatvédelmi hatóságok döntéseit, hanem kizárólag hozzá segítsük a, tagállamokat, hogy a közös érdek szellemébe járjanak el, és a megfelelő egyensúlyt is meg tudjuk teremteni az alapvető jogok figyelembevétele és a, a közös piac között. És ugyanakkor komoly kétségeink vannak az iránt, hogy amit itt javasoltak valóban e, legális lenne. Ugyanakkor egyetértünk abban, hogy mi arra kell, hogy építsünk, amit már eddig létrehoztunk, ami nem csak azt jelenti, hogy az adatvédelem hagyományaira lapozzuk mindezt, hanem az úgynevezett európai akit vegyük figyelembe, és a megállapodásunkat, tehát a, amikor hozzáfordulnak, akkor a 2000, 290 és 291-es cikk értelmében jár el a parlament, és ezt a, a megállapodásban létrehoztuk, ezt a parlament kérte, és ilyen értelemben a parlament komoly szerepet játszik, ugyan viszont ha figyelembe vesszük a módosításokat, akkor a parlament nem lesz már olyan helyzetben, hogy ilyen szerepet játszon az adatvédelem tekintetében. Tehát nagyon meg lennénk lepve, hogyha a parlament úgy ér, látná, hogy az európai közérteket már nem képviselik amikor is a szabályokat megszabják. Az egyéni döntések, egyedi döntések tekintetében nem hiszük, hogy ilyen másodlagos törvény értelmében olyan nemzeti hatóságokat lehetne létrehozni, amelyek kötelező döntéseket léptetnének életbe. És éppen azért hoztuk létre azt a mechanizmust, amelyik megszabja az irányvonalat, és lehetőségeket is nyújt bizonyos határokon között, hogy felfüggesszen egyéni döntéseket, de ugyanakkor a, mégis a nemzeti hatóságokra bízza a végső döntés lehetőségét. Miért? mert plusz időt akartunk biztosítani, hogy ki kifontolóra vegye, hogy miről szól a közérdek ilyen értelemben. És ezért szeretnénk, hogyha ez a bizottság együttműködne velünk, olyan módon, hogy egyéb mechanizmusok a figyelembevételével ki tudjuk használni a módbeli tapasztalatainkat, és ilyen módon szeretnénk mindenképpen a közérdeket képviselni, és pedig ezt a bizottság teszi minden olyan alkalommal, amikor egyéni döntéseket hoznak a rendszeren belül. Végezetül szeretném emlékeztetni a jelenlévőket, hogy a 661 B cikk értelmében az adatvédelmi bizottság a legjobb gyakorlatokat, irányvonalakat a nemzeti hatóságok figyelébe ajánlhat, de nem szabad, hogy ezeket kötelezővé tegye. Ugyanakkor meggyőződésemnek szeretnék kifejezést adni, hogy amennyiben ez a mechanizmus jól működik, és ett a 29-es cikkre utalok, és a munkacsoportra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni ezt a direktívát. Amennyiben ez a mechanizmus jól működik, akkor nem lesz túl sok olyan egyéni vagy egyedi eset, amelyekkel kapcsolatban döntést kellene hozni, ugyanis világos lesz a szabály erre vonatkozólag az állampolgárok és a vállalatok számára, mert erre van szükségük, és amennyiben ez a mechanizmus jól működik, akkor nem lesz semmiféle szükség arra, hogy delegáljuk a törvénykezési lehetőséget a 290, illetőleg 291-es cikkért, amivel ami nem jelenti azt, hogy a, ezt a mechanizmust nem kell szinten tartani, mert ha így lenne, akkor nem kellene a bizottság részéről ö, ö, ö, beleegyezés, ez lenne a helytelen következtetés. Ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer jól fog működni, és ebben az esetben amennyiben mindenki tudatában van annak, hogy ha nem működik a rendszer, akkor még akkor is, hogyha valaki nem követi a játékszabályokat, még akkor is, hogyha nem kötelezőek ezek a szabályok, akkor lehetséges az, hogy kötelező módon alkalmazandó szabályokra kerüljön sor. És éppen azért arra szeretnék felkérni mindenkit, hogy vegyék figyelembe ezeket a lehetőségeket, hogy delegálni lehet ezeket az alkalmazási szabályokat, illetőleg lehetőségeket, a, ezt megteheti természetesen a törvényhozó, de ugyanakkor ennek a konkrét formában való öntése egy olyan ö, ö, szerv ö, munkája kell, hogy legyen, amelyik nem venné figyelembe a 290-291-es cikkekben elmondottakat. És éppen ezért úgy gondolom, hogy együtt fogunk működni a közös érdekünk miatt, és ennek céljából az Európai Parlamenttel, és ez a mechanizmus mindkét esetben működni fog, egyéni egyedi esetekben, és a delegált szabályzás tekintetében is. Vissza szeretném adni megint a szót Albrecht úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük szépen a, köszönöm szépen a résztvevő kollégáknak is a hozzászólásaikat. Azt hiszem, nem lenne kifejezetten sok értelme, hogyha egyesével végigvenném a pontokat, hiszen a továbbiakban is még intenzív vita fog erről, ezekről szólni. Általános hozzászólásokat szeretnék csak néhányat felvonultatni. Először véleményem szerint kiemelten fontos, hogy a bizottsági javaslat szövegében részletesen megfigyeljük, részletesen vizsgáljuk meg módosításunkat szavakra lebontva, hiszen már sok gondolat megjelenik az eredeti szövegben is, és a konzisztencia mechanizmusra vonatkozóan is megvan a lehetőség, hogy a különböző pontokat, különböző szempontokat végig nézzük, megvizsgáljuk. Az én javaslatom az lenne, hogy ezt itt a bizottságban még egyszer részletesen átnézzük és átolvassuk. Sok megjegyzés ugyanis, amely most itt a javaslattal beérkezett, ugyanis már részben benne van a szövegben. Esetleg nem található meg, vagy, vagy össze van vonva más javaslatokkal együtt. Például a személyes adatok és a pseudonimak használata véleményem szerint szintén kiemelt fontosságú az, hogy felvegyük ezt a témába. Ugyanakkor a pseudonimet használó személyeknél másmilyen eljárás bevezetése is fontos. Ugyanakkor ki kell mondanunk, hogy ezek is, ezek is személyi adatok. A singling out kérdése is szintén definíciót érdemel, ugyanis ez korábban, korábban mindig az az eset adódott fel, hogy az adódott, hogy a personalizáció és az ezáltali azonosítás lehetővé vált, ezért az ilyen adatoknál ugyanazt a szabályt kell követni, hogy ugyanúgy védelmet élvezzenek a személyi adatok. Vagyis a közvetlen ért a közvetlen felismerés ugyan nem lehetséges, de ha bármilyen más közvetett felismerésnek van helye, lehetősége, akkor, akkor az mégiscsak más eset, mint például a profilozásnál is, és emiatt egyértelműsíteni kell, hogy az álnevek, a pseudonimek az adatok védelmében ugyanolyan személyhez fűződő adatok abban az esetben, hogyha bármilyen módon egyértelműen meghatározható a személy kiléte és felismerhető. Hogy miért van szükség erre a definícióra? Pont azért, hogy az újabb fejlemények, például az, főleg az online területen, ahol a technikai normák igen gyorsan fejlődnek, például a tracking, meg legyen a lehetőségünk arra, hogy például az internetes szörfözést is egyszerűbbé tegyük, egyszerűbbé tegyük a jóváhagyást, illetve az adatfeldolgozás megengedésének visszavonását is akár. akár. A későbbiekben is abból kell kiindulnunk, hogy lehetővé kell tennünk, sőt egyszerűsítenünk kell azt, hogy az emberek egyszerűbben adhassák jóváhagyásukat az adataik feldolgozásához. Maga a feldolgozás áll itt a középpontban, de ahogy elnök asszony is mondta, ennek csak akkor van lehetősége, hogyha a felhasználó informált jóváhagyást adhasson a, felhasznál, a feldolgozáshoz, és ha ez lenne a szabály, nem pedig ez a kivétel. A jelenleg ugyanis lehetséges, hogy még fordítva van. A jövőben ugyanis azt szeretnénk, hogy a kivétel valóban kivételt testesítsen meg. Egy olyan jövőben, ahol nem az az elvárás, hogy a jóváhagyás bármilyen módon károsítsa a személyes adatok védelmét. Ezt természetesen a jövőben még tovább fogjuk beszélni, de fontos volt felvonultatni azt, hogy mi is a téma központja. Az, hogy az emberek egyértelmű jóváhagyást adjanak az adataik felhasználásához, és ne abból induljunk ki, hogy úgyis azt csinálnak az adataimmal, amit akarnak, hiszen nem ez a célunk, ez egyértelmű. Még egy rövid hozzáfűzni valom lenne Latford asszony hozzászólásához, akinek sajnos el kellett mennie, de azért kitérnék az érdekes felvetéséhez felvetésére, a kutatásra vonatkozó különleges szabályok kérdésében, amelyek természetesen közérdeket is szolgálnak bizonyos esetekben. Itt egyáltalán nem egyszerű megszövegezni azt a szándékot, amelyet szeretnénk elérni. Természetesen próbáltuk konkretizálni, hogy milyen adatok, hogy hogyan lehetne ezt a szükséges adatokat definiálni a, a a kutatásoknál, ugyanakkor ki kell mondanunk, hogy a kutatások, statisztikák alapjai anonim adatok, tehát ilyen esetekben egyértelmű, hogy van rá lehetőség ezeknek, ezeknek az egyszerű felhasználására. A személyhez fűzhető adatok és az érzékeny adatok esetében is vannak lehetőségek ennek felhasználásaira természetesen. A Latford által felvetett aggályok, főleg a vélemény szabadsághoz köthetők, illetve azon területekhez, mint amelyek érintik például a jogi eljárásokat is, melyek véleményem szerint ott kapcsolódnak, ahol a 80-as cikkben még megerősítettük, hogy az adatvédelem alól kivételt jelentőnek bizonyos esetek, és ezeket a kivételeket ki is kell dolgoznunk. Természetesen a nemzeti jogalkotóknak van erre jogosultságuk. Tudnánk még, meg tudjuk még ezt vitatni, hogy Európai Unió szinten hogyan tudjuk ezt még egységesíteni, vagy jobban szabályozni, de az bizonyos, hogy itt a vélemény szabadsága, szabadságát nem tudjuk definiálni az adatbiztonság és az adatvédelem témakörében. Ezt ezzel párhuzamosan kell kidolgoznunk. Ha valami törvényileg, jogilag szabályozott, akkor természetesen annak alanyai lehetőségeket kapnak, és lehetővé válik az, hogy adatokat felhasználják, és nem korlátozódik tovább az adatok felhasználása. Ennyit szerettem volna összefoglalni, a továbbiakban még tovább is nyitott vagyok a nyílt vitára, és remélem is, hogy március során, amikor a módosító indítványokat megvizsgálhatjuk, és a többi bizottság véleményét is láthatjuk, tovább lép majd az eljárás, a folyamat. És főleg a foglalkoztatási bizottság véleményére leszek még külön kíváncsi, hiszen a foglalkoztatással kapcsolatos adatok is ide tartozhatnak. Köszönöm szépen még egyszer. Február 27 a módosítók benyújtásának a határideje, most pedig eh, rátérünk az utolsó eh, napirendri eh, pontra ma délután. Egy munkadokumentumról van szó. Nem sokára jelentés születik az alapvető jogok helyzetéről, magyarországi normák és gyakorlatok. A munkadokumentumot a társszerzők Rui Tavaras, eh, valamint Renata Weber mutatják be. Először Tavares úr kap szót, utána Weber asszony. Tavares úr, tessék! Uh, Köszönöm uh, szépen, elnök asszony. Egy perc türelmet kérek, mondja az elnök asszony. Mindenki, aki, aki el akarja hagyni a termet, tegye meg gyorsan, annak érdekében, hogy a munkát folytathassuk. Egy perc szünet. Okay, thank you. Continue. Thank you very, very much, madam. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Eh, köszönöm, kedves eh, kollégák, hogy részt vesznek ezen a véleménycserén. A harmadik dokumentumról van szó. A sorban a tavaly februári megállapodás alapján. Ez a ö, szakbizottság ö, kapta ö, meg a pluralizmus, szabadságjogok ö, vizsgálatának ö, feladatát, többek között Magyarországon. Ö, vitát folytattunk itt, és konszenzusra jutottak a politikai frakciók ebben a parlamentben és ebben a szakbizottságban. Tényszerűen kell eljárjunk, a munkánk legyen kiegyensúlyozott, a lehető legnagyobb mértékben objektív a törvényhozási szabályok vizsgálatában, a tényvizsgálatában Magyarországon az utóbbi időben. Nos, ezt is próbáltuk megtenni az első két munkadokumentumban, amelyet produkáltunk. Az egyik a hatalmiak hát szétválasztásában, az árnyék jelentéstől, Frank Engelvel ezzel foglalkoztunk, a másik alapjogok, alapelvek itt Aguilar elnökkel együttkészített jelentés, a harmadik jelentés pedig, ami a pluralizmusról szól, és Renata Weberrel vagyunk társszerzők nem sokára legyen egy, lesz egy negyedik munkadokumentum, demokrácia és jogállamiság. Lassanként ö, lefedjük azokat az ügyeket, amelyekkel az Európai Parlament foglalkozik, és Magyarországról szóló elfoglásában kifejezte aggodalmát. Megkapták a dokumentumot. Itt talán az lenne a cél, hogy ö, aggályokat fogalmazzanak, meg tényszerű kérdéseket a kollégák, hogyha van megjegyzésük ezen a dokumentummal kapcsolatban. Ö, szeretnék utalni arra, amit Renata, hogy Renata Verbal általában foglalkozik a kérdéssel, és neki is lesz mondani valója azzal kapcsolatban, hogy egy tagállamban milyen agályaink vannak. Röviden szeretném bemutatni ezt a dokumentumot. Mint mondtam, a dokumentum része egy sorozatnak. A magyar hatóságokkal véleménycserét folytattunk, és más intézményekkel is, EU-s és nem EU-s intézményekkel. Ez ö, éppen zajlik. a magyar törvényekről volt szó. ...1999-es és egyéb törvényekről, amelyeket a parlamentben már vitattak, plenáris elé is került. Azt hiszem jó elmondani, hogy ezek az állásfoglalások, ezek a vitek dialógust indítottak el a magyar hatóságokkal, és eredményhez vezettek. A dokumentumunk képet próbál adni e, erről a folyamatosan zajló vitáról. A bevezetőben áttekintjük azokat a törvényeket, amelyek eh, ebben a témában születtek. Az első parlamenti állásfoglalásokat, illetve az értékelést, eh, amely eh, a, az Európa tanástollából született, és az OECD, illetve az EBESZ részéről. Módosultak ennek hatására a magyar jogszabályok leginkább a versenyjog területén, de nem csak ott. A származási országgal kapcsolatban is a média területen ami hát nem eh, kifejezetten eh, lényeges része a törvény hatájának. Aggályok eh, merültek fel a szerkesztőségi szerkesztési szabadsággal kapcsolatban. a törvény ezzel kapcsolatban megváltozott a regisztrációval, nyilvántartással kapcsolatban is kötelező minden média szerv számára, az online szervek számára is. Az Európa Tanács ajánlásai bővebbek, mint a bizottságé. A Magyar Alkotmánybíróság is hozott egy döntést ezzel kapcsolatban. pár 165-ös számmal, amely eltörli a Magyar Parlament egyes megalkotott jogszabályait. Ez az alkotmánybírósági döntés változásokhoz vezetett az illető törvényben. dialógus folyik tehát a magyar hatóságokkal, és több intézmény is értékelt. Ez a munkadokumentum első részében található. Vannak változások is, amelyeket a magyar parlament végrehajtott, a magyar kormány válaszai is megfogalmazódnak a dokumentumban. A második része a dokumentumban, az ötödik ponttól pedig az aggodalomra okot adó pontokat fogalmazza meg, például a kötelező regisztráció, a tartalmi követelmények, valamint a kiegyensúlyozott tudósítás, az információ és a vélemény továbbítása, valamint a kinevezés rendszere a média tanács elnöki tisztére Ez ö, olyan kinevezési eljárás, amely úgy tűnik ö, túl közvetlen, anélkül, hogy ö, nyilvános ö, pályázat, nyitott eljárás lenne, pedig ö, így lehetne demokratikusan ezt felügyelni. Agályok ö, merültek fel a mandátumok hosszával, illetve a helyi személycserékkel kapcsolatban. Ezt már a kezetektől fogva megfogalmaztuk. Nos, nagyjából ez a hatája és ez a tartalma ennek a munkadokumentumnak a szerzőtárs szintén szót szeretne, és utána pedig várjuk a megjegyzéseiket. Szeretnék köszönetet mondani Renata Weber és a titkárság együttműködésének Dálnál Csikinok a titkárság részéről, és nyitott vagyok bármilyen megjegyzésre a kollégák részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weber asszony. Thank you very Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nem igazán akarom megismételni azt, amit a kollégám elmondott. Ugyanakkor szeretnék egy pár általános megjegyzéssel élni. Amikor is megtárgyaltuk a média szabadságának a kérdését Magyarországon, akkor amikor erről a témáról van szó, nagyon fontos, hogy kiki megértse, hogy nem úgy fogjuk fel ezt a kérdést, mint olyas valamit, ami elkülönül a, a társadalom egészétől. Eh, ugyanis ez, ez az, a szerves részét képezi az ottani helyzetnek, és abban a, a környezetben eh, szeretnénk a, a médiaszabadságot, eh, a sajtószabadságot megvizsgálni. Tehát nem akarjuk ezt a témát úgy vizsgálni, mint a magyar társadalom reformjainak, vagy a magyar kormányreformjainak egyéb részét. Tehát a, a jogi szövegek épp olyan fontosak, mint ahogy erről vélekednek, és mint ahogy a, az eredményeket, ennek a kimenetelét figyelik. Tehát mindazok, akik a, a sajtót tám, tám, ismerik Magyarországon, nem érzik úgy, hogy az ő életük, mint újságírók, most már hogy könnyebben, jobban élnek, hogy a munkájuk könnyebb lett, azóta, hogy, hogy javult a helyzet, minden alkalommal, amikor Magyarországra, Budapestre látogattunk, akkor több emberrel találkoztunk, aki ezen a területen dolgozik, és egy pár kivételtől eltekintve, akik szoros kapcsolatban vannak a kormányhatóságokkal, a többiek úgy nyilatkoztak, hogy kényelmetlenül érzik magukat nem érzik, hogy valójában szabadok. Ők maguk, mint újságírók, illetőleg, hogy a Magyarországon sajtószabadság van. Kérdés az, hogy mit tehet a kormány, hogy, egy, hogy az ilyen véleményeket megváltoztassa. Véleményem szerint a megfelelő válasz ilyen esetben az lenne, hogy egy olyan ö, viselkedési módot és egy olyan törvénykezési módot kellene alkalmazni, ö, amelyek ö, meggyőznék az embereket, mindazokat, akik ezen a területen dolgoznak, hogy a szabadságuk biztosítva van, és hogy rendesen végezhetik a munkájukat. Sajnálatos módon ez az eset még nem áll fenn Magyarországon. Történtek ugyan változások az Európai Bizottság kérése folytán. De az igazság tulajdonképpen az, hogy még mindig léteznek ezek, a, ezek az aggasztó, jóformán megfélemlítő szövegek. És nyilvánvaló ez az adminisztratív ellenőrzés ami jelen van több területen, a szerkesztői politikát is befolyásolhatja, és ezt tulajdonképpen nagyon nehéz elviselni. És amikor figyelembe vesszük azt is, hogy, hogy az illetőket hogyan nevezték ki, természetesen nem tudjuk azt állítani, hogy nincsen a kormány részéről valamiféle eh, kontroll, de eh, ugyanakkor eh, kérdés, hogy a hatóság mennyire szeretne minket meggyőzni erről. Ők a, arról szeretnének minket meggyőzni, hogy hogy ők teljesen szabadon cselekednek, de ehhez jogi garancia is kellene, nyilvánvaló kellene, hogy legyen, hogy ki kezében van a hatalom ilyen, ilyen értelemben. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy ezt tapasztaltuk, amikor is a független szakértők az Európa Tanástól odalátogattak, az OECD részéről úgy szintén és az én kérdésem a következő, amit az Európai Bizottsághoz szeretnék intézni. Mit fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket a javaslatokat, ajánlásokat életbe léptessék valóban? ugyanis politikai szempontból ugye azt mondhatjuk, hogy a parlament jelentést tehet és szavazhat valamilyen döntéssel határozottal kapcsolatban, de gyakorlati szempontból az Európai Bizottságnak van meg a megfelelő lehetősége, hatalma ahhoz, hogy ezen a szinten a magyar kormányjal együtt működjön, és elérje azt, hogy változások történjenek. Nem akarom újra elmondani mindazt, amit Továres úr elmondott, de nagyon szeretném hallani a kollégák véleményét ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Elsősorban arra szeretnék utalni még egyszer, hogy ez az általános érzés jelen van, amit ezt tapasztaltuk Magyarországon ezen a területen, hogy a beavatkozás igen jelentős, és a beavatkozás jelentős lehetősége a kormány részéről is állandóan jelen van. Thank you very much. Gönc néasszony szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy ez egy kitűnő jelentés, és egy nagyon jó felmérés a jogi keretek tekintetében, a sajtószabadsággal kapcsolatban és a sajtópluralizmussal kapcsolatban, és hogy hogyan fogadták el a médiákkal kapcsolatban, a média törvényt most már több mint két évvel ezelőtt és nagyon jó áttekintést nyertünk azzal kapcsolatban, hogy milyen vélemények, kritikák születtek azóta a nemzetközi szinten, és hogy milyen problémák maradtak megoldatlanul. Ami viszont hiányzik, és nagyon szorosan fonódik ahhoz, amit Renáta most elmondott, az az, hogy a, a médiatörvény milyen hatást fejtett ki. Ugye most már több mint két év telt el azóta, és most már nem csak a jogi környezet az, amit látunk, hanem a hatás, ennek a törvénynek a hatása, ami világosan mutatja, hogy miért ragaszkodunk annyira a, a, a ahhoz, hogy a média hatóság független legyen. Ugyanis látjuk a következményeket, hogy, hogy hogyan, hogyan reagálnak az emberek, hogyan látjuk ezt a disztorziót tulajdonképpen, a, a tartalmat hogyan mutatják be helytelenül. És ugyanakkor volt egy, egy jó pár eset, például a Klubrádió esetében, amikor különböző bírósági döntések is születtek, hogy meg kellene nekik adni azt a bizonyos sávot, amit kérnek, de pillanatnyilag csak arról van szó, hogy, hogy jelenleg meghosszabbítják ennek a bizonyos sávnak a használati lehetőséget. És ugyanakkor itt van a, a, az MTI és a cenzúra a e problémája, a, a hír monopólia, ugyanis az MTI ingyenesen szolgáltatja a, a híreket, ami azt jelenti, hogy csődbe mentek a többiek emiatt, a többi ilyen ügynökségek. És ugyanakkor ide tartoznak a hirdetések is, és az ezzel kapcsolatos politikák, amelyek további disztorzióhoz vezettek a médiák tekintetében. Tehát itt nem csak a jogi keretről akartunk szólni, hanem az is nagyon fontos, hogy tanulmányozni kellene a média törvény hatását és azt hiszem, hogy elég tapasztalatra tettünk szert ezen a területen, és ugyanakkor más valami, ami szintén nagyon hasznos lenne, amikor is a másik jelentés meg jelenik, ott szintén Renáta a szerző, a, a teljes európai területet lefedő jelentésről van szó, és hogy hogyan lehetne, hogyan kellene a médiapluralizmust és a médiaszabadságot fenntartani és megőrizni európai szinten, nem csak egyénileg egy-egy tagállamban. És mind a kettő nagyon fontos lenne, tehát a szabályok, ezeknek az életbelétetése, és az is, hogy abszolút objektív módon mi történik mindezzel kapcsolatban, és különösen európai szinten médiapluralizmus és médiaszabadság vonatkozásában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a két szerzőnek, Teveres úrnak és Uber asszonynak a jelentésért. Ahogy már komolyan, már korábban is ilyen gyakorlatot hajlottak valóban ez a harmadik dokumentum is egy tényszerű áttekintés jó kiinduló pontokkal és jogos kritikákkal. újabb értékes szöveg van előttünk megfontolásra. Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy milyen keretben dolgozunk. Tudjuk, hogy Magyarország alapvető jogi alkotmányi változásokon megy keresztül, most már évek óta, és a magyar források is elismerik, hogy ezzel kapcsolatban ebből kifolyólag egyes dolgokat nem sikerült tökéletesen megoldani. Mm, nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk. Ez a munka folyik a média területén és a törvényes más területén is. Amikor mi a parlament állásfoglalónk, vagy van egy bizottsági kezdeményezés, illetve az Európa Tanács megállapításokat tesz. Minden alkalom, amikor egy ilyen intézmény megalapozott kritikát fogalmazott meg, van vele kapcsolatban, ami Magyarországon történt, a magyar ö, hatóságok ezt figyelemmel kísérték, ennek következménye volt. Gondolom ez a továbbiakban is így lesz. Néhány részletmegjegyzés. Ezek a ö, dolgok, ez a tanulmány nem talál fel dolgokat, csak összefoglal. A sajtószabadság nem egyéni jog. A magyar alkotmány szerint, hanem az állam kötelezettség. Ez teljesen érthető. Nem a sajtószabadság az egyéni jog, hanem a szólásszabadság. Amikor a sajtóról beszélünk, akkor az állam kell kinyilatkoztassa ezt a ö, jogot, és biztosítsa. Ö, ebben a kategóriában, mint más kategóriákban, véleményem ö, szerint nem mindig sikerült megfelelő ö, megállapításra jutnunk. Ami a ö, bírósági döntéseket illeti. Nos, vannak ilyenek, és érvénytelenítettek egyes magyar szabályokat, ahogy nemrég ezt tette a választási joggal kapcsolatban. Nem mondom, hogy tökéletes volt a választójogi törvény, hiszen akkor az alkotmánybíróság nem érvénytelenítette volna. De hát azt ö, arra utalnak, hogy az alkotmánybíróság meg van fosztva a jogaitól. Márpedig nekem úgy tűnik, hogy a Magyar Alkotmánybíróság működik, és az intézményrendszer működik. Az alkotmánybíróság más országokban is, az EU-ban így működnek, és ez nem függ össze ez, ez nem arra utal, hogy nagyon sötét lenne a helyzet Magyarországon. Még valami ebből a jelentésből? A kinevezés a médiahatóság élére és más kinevezések Nos, hasonló a probléma az igazságszolgáltatás területén. Ezzel foglalkozunk, és az a benyomásom, hogy a dolgok haladnak. A magyar hatóságok tudatában vannak annak, hogy a külvilág úgy látja, hogy politikai kinevezések vannak, és ez a benyomás, ezt a benyomást szeretnék megváltoztatni. Meglátjuk, hogy végül mekkora hatékonysága lesz ennek a munkának. Összességében. annak szerint, amit mondtam hónapokkal ezelőtt, szeretném elmondani, mit múltkor is mondtam, ezek a munkadokumentumok pillanatnyi fényképek arról a pillanatról, amikor éppen benyújtja a jelentéstevő. Időközi jelentést is tervbe vettünk, ez Magyarországot még pontosabban be fogja mutatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rankszúr. Köszönöm eh, szépen. Eh, elnézést, hogy késtem, mert egy másik szakbizottságban voltam. A eh, harmadik munkadokumentumban utalnak a szólás szabadságra és a vélemény szabadságra. Nem szeretném megvédeni az új magyar jogszabályokat, ezt a pár képviselői meg fogják tenni. De vannak más országok is Európában, ahol felmerül az a vád, hogy a szólás szólásszabadságot megsértik. Franciaországban elfogadtak egy törvény, hogyha valaki az örmények írtását 1915-ben tagadja, az köztörvényes bűnkövet el. Ez azt jelenti, hogy Franciaországban üres akadémikus törvény van. Vannak más országok is, ahol a véleménynyilvánítás szintén a törvénybe ütközik. Például, ahol most vagyunk, az az ország olyan, hogy politikai pártokat be lehet tiltani, be is tiltanak a szólásszövetség, tehát csak Magyarország vonatkozik, vagy másokra is. Köszönöm. Bauer. Bauer szó. Thank you, Chair. I would like to raise uh, two questions. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Két kérdést szeretnék felvetni, és ezek bevezetéseként azt szeretném elmondani, hogy az a dinamika, ahogyan a törvények elfogadása az új alkotmány belépése óta működik, egészen meglepő. Szem előtt tartva azt, hogy a magyar parlament körülbelül 350 törvényt fogadott el egyetlen évben, ez talán legalább alapot ad eh, ahhoz, hogy eh, ezen törvényeket, eh, hogy feltételezhessük, hogy nem mindegyik törvény van ezek közül megfelelően megfogalmazva és megvizsgálva, és lehetnek bennük hibák. A politika, magyar politikai vezetőség azt tekintve, hogy a magyar politikai vezetőség mit vezetett be önmagára nézve, ez természetesen megtörténhet. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy még az Európai Parlamenten belül is, ahol számos hatásvizsgálat áll rendelkezésünkre, és igen lassú folyamatról van szó, szépen lassan fogadjuk el, idővel fogadjuk el az Európai Uniós jogszabályokat, még itt is becsúsznak hibák a jogalkotási folyamatba. Ilyen dinamika mellett természetesen számomra úgy tűnik, hogy megtörténhet, hogy nem minden törvény megszövegezése tökéletes, tökéletesen kidolgozott. De amit én látok, és amit önöknek elő szeretnék vezetni, és amit Engel úr is megemlített, az, hogy szerencsére a Magyar Alkotmánybíróság működik, és jól végzi munkáját. A legutóbbi eset, amelyet itt szintén megbeszéltünk, a választási törvény, és melyet többen kritizáltak, és melyet, amelyet részben el is törölt az Alkotmánybíróság. Számomra úgy tűnik, hogy igen nagy lépés, ugrás volt a média törvény esetében. Ami pozitív lépés, egyértelműen pozitív lépés, az, hogy a kritikák után melyeknek forrása az Európai Bizottság volt, az Európai Parlament, az Alkotmánybíróság, a törvény módosításra került. Nekem úgy tűnik, hogy ezt el kell fogadni. Legalábbis. Másrésztről azt elvárni, hogy tökéletes, tökéletes szabadságot elvárni, úgy tűnik számomra, hogy az illúzió egy formája lehet még a kiváló szakértők, akik, akikkel napjainkban együtt dolgoznak, kimondták, hogy az európai értékeket meg kell erősíteni a médiában, így, hogyha más nem is, de az európai, az európai értékeknek örködniük kell a szabadság felett. Amit szeretnék még hozzátenni ehhez a témához, Számomra úgy tűnik, hogy egész Európában szembesülünk problémákkal. Csak ha a mai híreket nézem, újból támadások értek görög újságírókat, akik a kormányt vették védelmükbe a megszorító intézkedések tekintetében. Ezért tenném fel a kérdést kiváló jelentéstevőnknek, tevőnknek, aki, és, és munkájukra vonatkozóan, amennyiben cenzúrát érzékeltek, ugyanis az, hogyha hozzáférésük van az a magyar médiumokhoz, azt láthatom, hogy erős kritika fogalmazódik meg ma a médiában a kormányjal szemben. Ha csak az ATV kérdését vesszük figyelembe, bármit mondhatnak, de azt nem, hogy az ATV a kormány támogató médium. És sok más eset is van még. A sajtó, a nyomtatott sajtóban bizonyos bizonyos újságok, bizonyos folyóiratokban. Az én kérdésem tehát az, hogyha valóban van cenzúra, méghozzá a médiatörvény hatására. Valóban létezik ez. A másik kérdésem pedig az az érdekes felmérés, tanulmány, melyeket, melyet a médiaszabadság és pluralizmus témájában láthattunk. Korábban sajtónyilat, sajtótájékoztató is zajlott már, ha jól tudom, Nelly Cruz biztos asszonya, és ennek során kiemelték, hogy kritizálni lehetne egész Európában a médiák helyzetét, ha lehetne kritizálni a média helyzetét egész Európában, akkor nem 50 oldalas lenne a tanulmányuk, hanem 500. Ezen, össze, ezen kapcsolatok kérdésében kérdezem meg a jelentéstevőt, hogy hogyan érz, milyennek érzi a média helyzetét Magyarországon. Tényleg különleges helyzet, vagy Európa egészére jellemző szituáció, csupán, csupán, azt, csupán Magyarországot választottuk fókuszunknak. Mi tehát a hozzáállása ehhez a kérdéshez? Köszönöm a szót. Köszönjük a hozzászólást, Bauer asszony, és hogyha a kollégák megengedik nekem, hiszen magam is a parlamentnek a magyarországi vezető pártja tagjaként vagyok jelen, hadd szóljak hozzá én is egy pár szóban. Amikor a törvényeket elfogadták, és a média törvényt is, a bizottság nagyon gyorsan interveniált, és módosításokat kért. Ezek módosítások megtörténtek a törvényben. Később pedig láthatok az Alkotmánybíróság határozatát, amely úgy találta, hogy egyes cikkek problematikusak, így újból módosították a törvényt. Ezt követően az Európai Tanács is végigkövette a kérdést, végtelen vitákra került sor a főtitkárokkal, az illetékes hatóságokkal, és ezek a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, és úgy tűnik, hogy ezek is módosításokat vezetnek be, amennyiben szükség lesz. Ezen garanciákat a miniszterelnök helyettes is megerősítette, még múlt pénteken is. Ez az egyik oldala a folyamatnak, amely megtörtént. Tehát elmondhatjuk, hogy mostanra már lehet elég tapasztalatunk, hogy lássuk, hogy pontosan mi történt. Emellett hálás vagyok Tavares úrnak, hogy azt mondta, hogy fontos a tényeket látnunk. Ezért is mondom azt, hogy igen, a tényeket látnunk fontos, és fontos megnéznünk Magyarország helyzetét, megvizsgálnunk a sajtó szituációját, követni a médiát, és látni lehet, ahogy Magyarországon teljes a sajtó szabadsága. Van elegendő tapasztalatom ezen évek után, hogy, hogy bizonyos legyek arról, azzal kapcsolatban, hogy ez valóban így van. Ha pedig találkozunk olyan emberekkel, akik nem elégedettek, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy ha olyan emberekről hallunk, akik a megszorítások vagy egyéb intézkedések miatt veszítették el munkáikat, akkor egyértelmű dolgok miatt panaszkodnak, olyanok miatt, amely megtörténhetett volna bárhol Európában, Görögországban, Bulgáriában, vagy máshol. Ennyi a médiáról. Úgy érzem, hogy ezen témában minden, ami az elmúlt hónapokban történt Magyarországon, bizonyítja, hogy az alkotmánybíróság a helyén van, megfelelően működik, végzi a munkáját, a bíróságok függetlenek, és végzik munkájukat, és még ha nem is tetszik, bizonyos embereknek nem is tetszik, az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése januárban jelent meg. Így úgy gondolom, hogy Magyarországon a demokrácia vagy a jogállamiság kérdése Magyarországon nem problematikusabb, mint bármely másik Európai Uniós tagállamban lenne. Ugyanakkor kimondhatom, hogy könnyen végigvehetnénk bármely tagállamot sorban egymás után megvizsgálás céljából. Köszönöm. A bizottságnak van egy kérdése, nem tudom, hogy meg akarják-e válaszolni, akkor a jelentéstevőhöz fordulok. Kérünk szépen inkább választ. Köszönöm szépen. csákozom, hogy a bizottságnak nincs sem megjegyzés, ez az első megjegyzésem. Megpróbálok válaszolni Bauer asszony kérdéseire. Nem az én dolgom ítéletet mondani. Természetesen véleményem lehet, hogy adott ország 22, or, 22 évvel a rendszerváltás után miért kell egy év alatt 350 törvényt hoznia. Ez az 90-es évek elején történt az én a 90-91-ben mert akkor a rendszerváltás volt. Amikor új párt kerül hatalomra, ilyen óriási változtatást ö, hozni, az ö, aggasztó egy kicsit, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi a célja. Nagy a sietség, nincs idő megvitatni. A társadalomban nincs idő meghallgatni minden álláspontot, nincs lehetőség arra, hogy az egész társadalmat tükrözze az új törvénykezés. És innét a vitás intézkedések. Nem tudom, hogy Magyarország egyedülálló-e de vannak problémák a média szabályozással, média szabadsággal, média pluralizmussal kapcsolatban más tagországokban is, valószínűleg minden tagállammal. Ami Magyarországon történt, már két évvel ezelőtt volt ilyen vitánk január elején, 2011-ben, az az volt, hogy a média szabályozással kapcsolatban Magyarországon ami rossz intézkedés volt, vitatott, az megjelent Magyarországon. És azért ijedtünk meg az új rendelkezések kapcsán. A munka folyik. Nem ö, elképzelhető, hogy változások lesznek, mire mi szavazunk, és a jelentésünket ehhez kell hozzáigazítani. Remélem, hogy ez is lesz a helyzet. Ellenben úgy gondolom, el kell mondani, hogy két év után, miután ezeket a média ö, ö, szabályokat ö, alkalmazzák, hát némi változtatás történik, nem drámai változások. Ö, a szabályozásban már látjuk a hatást. Magyarországon, Budapesten nem azért panaszkodnak az emberek, mert gazdaságokból vesztik el a munkájukat, hanem olyan történeteket mesélnek, hogy úgy érzik, hogy cenzúra van, napi gyakorlatban, és nyomás alatt vannak. Teljesen egyetértek azzal, hogy a kötelesség biztosítani a sajtószabadságot. De éppen, hogy ezért olyan jogszabály kell, ami száz százalékot vagy még többet garantál, mondom kicsit túlozva. Már pedig ez nem változott. Ugyanaz a hatóság, ugyanazzal a személye továbbra is a helyén van most már két éve. Emlékszem. Azért utaltam az általános környezetre. Emlékszem, amikor találkoztunk az igazságszolgáltatás képviselőivel. Azt mondták, rendben, azokat a bírák, azok a bírák, akiket 60 évesen nyugdíjba küldtek, győzhetnek a bíróságon, de sose lesznek újra bírósági elnökök. Ez túl nagy cinizmus, hogyha demokráciát akarunk. Azt hiszem, hogy ugyanez történik most a médiával. Ez a valóság. Van alkotmánybíróság, nagyon értékelem, csak hogy tudjuk, hogyha átláthat támogatóan akarom fogalmazni, nem sokára egyes bíráknak nyugdíjba kell menniük, és meglátjuk, hogy az alkotmánybíróság új formátumában hogyan fog működni. Nagyon jól tudják, eh, hogy végig ez volt az aggály. Köszönöm. Eh, Teveres úr. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm minden kollégának, Reta Webernek, Kunst Engelnek, Bronx Paranak és önnek, elnök asszony a megjegyzéseket a munkadokumentummal kapcsolatban. Ez a módus operandi. Nem szakványos. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők állították össze. A harmadik harmadiknál tartunk, nem sokára van negyedik. Nagyon örülök, hogy ez a munka létrejött. És nagyon örülök a kollégák együttműködésének, azon kollégáknak, akikkel szerzőtárs lehettem. Fontos az európai polgár számára, a magyar polgár számára, és a magyar polgárok, európai polgárok, hogy az európai polgárok jogait megvédjük. Fontos, hogy lássák, hogy az Európai Parlamentben különböző módon végezzük a munkát, különböző stílusok és műfajok vannak. Vannak viták, sokoldalú viták, de van, eljön egy ilyen idő, amikor alapos értékelés van. Nagyon nehéz témát kell leírnunk. Ö, jogszabályi változások, alkotmányi változások, adminisztratív változások, és ö, politikai nemzeti helyzet. Nehéz teljes képet adni arról, ami történt a média területén Magyarországon a változások óta. A megjegyzéseimet a munkadokumentum területére korlátozom. Azt hiszem, sikeres volt ez a munkamódszer. Senki se mondhatja, hogy csak felvázoljuk, hogy mi történik Magyarországon, vagy demagóg vitát folytatnánk. Egyik dokumentumokat sem gyanúsították ilyen bűnökkel, és mindent megteszünk, hogy ne is kövessük el ezeket a bűnöket. Ez a harmadik dokumentum úgy tűnik szintén megfelel a kívánalmaknak. Egészséges, kiegyensúlyozott dokumentum. Az elétől fogva tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz összeállítani ezt a munkadokumentumot. Mert a táj, amelyet leírunk, nagyon szubjektív, és folyton változik. Egyetértek. Gönc Kinga megjegyzéseivel. Úgy mondanám, hogy hát hiányzik egy része leírásnak. Egyrészt nagyon nehéz leírni a médiát, hiszen egy nagyon szubjektív téma. Valamint hát változnak a szereplők is a színpadon. Tanulmányt kellene lehetne megrendelni a jogszabályi változások hatásáról, akkor többet tudnánk. A média hatóság kellett volna elvégezze ezek, ezt a tanulmányt. Ez része a mandátumoknak. A média hatóságok kompetenciának más országokban. Nem elégedhetünk meg ezzel. Az a benyomás, hogy pluralizmus van, nincs cenzúra, mert amit a rádióban hallunk, az úgy tűnik, hogy rendben van van oka annak, hogy ö, akadémiai fegyelem van ebben. A nemzeti hatóságok ö, a ö, fegyelemre alapulva értékelik a történéseket. De szükségesek felmérések. Fel kell mérni, hogy milyen panaszok születtek például a cenzúrával kapcsolatban. Ez nagyon nehéz megtenni, de nem lehetetlen. Ezt fel lehet mérni, le lehet írni. A probléma az, hogy az Európai Parlament önmagában, legalábbis egyelőre, nem végezhet ilyen tanulmányt. De elmondhatjuk, hogy ilyen kellett volna csinálni, és hiányoz, hiányzik ez, hiányoznak a statisztikák. Ugyanez a pluralizmussal kapcsolatban. Nem ugyan nehéz ezt meghatározni. Különböző frakciók vannak itt, mindannyian részt vettek a munkadokumentum megfogalmazásában. Ez egy plurális módus operandi volt hogyha van egy hatóság, állami szervezet, és csak az egyik párt tagjai adják, akkor az nem pluralizmus. Vagy hogyha csak egy forrásból származnak a hírek, az sem megfelelő. Ezért fogalmaztunk úgy, hogy az állami média monopolisztikus hírügynökséget használ. Ez mm, természetesen még nem tagadja a pluralizmus létét, hiszen nem ilyen egyszerű a pluralizmus meghatározása. Szeretnénk, hogyha a magas szintű munkacsoport erről véleményt mondana. A média pluralizmusról általában, ez nem csak Magyarországon kérdés, egész Európában kérdés. Nos, mit mondanak? A tagállamok kötelesek megfelelő keretet biztosítani, hogy garantálják a média szabadságot és a pluralizmust az EU-nak pedig általános keretet kell biztosítania, és elemezni, hogy milyen garanciákat adnak a tagállamok. Ez a mi felelősségünk is a parlamentnek és a bizottságnak is. Ami Bauer kolléga kérdését illeti, van-e cenzúra, ez részben a kérdés, de nem csak ez a kérdés. Hogyha megnézzük, hogy mi a kötelezettségünk ezzel kapcsolatban, nem csak az a kérdés, hogy ö, cenzúra van-e, hanem lehet-e cenzúra, hogyha ilyenek a törvények, hogyha a hatóságot csak így állítják össze vagy hogy a nagyon nagyok a büntetések, és a kiadók, szerkesztők úgy érzik, hogy ellehetetlenítik őket a bírságokkal. Az Európai Unió nem az a az intézmény, amelyik csak akkor lép fel, amikor már működik a cenzúra. Meg kell előzni a cenzúrát, hogy nehogy felálljam. A bíróságokkal kapcsolatban működnek a bíróságok, örülünk a működésüknek, döntéseiknek, de hát ezek erre nem szeretnék kitérni, mert két munkadokumentumunk már ezzel foglalkozik. Végezetül Öbronx és Gál Kinga megjegyzései kapcsolatban. Az EU nem tökéletes, a múltban se volt az. Ezért építjük tovább az EU-t. Tudjuk, hogy milyen a történelmünk, nem tökéletes. Most sem tökéletes az EU. Sok probléma van, sok a gazdasági válságból származik. Mint újságolvasó, saját országomban is érzem ezeket, amik az újságokat olvasok. Nem csak Magyarországról van szó, más országokról is. Ugyanaz a ö, megjegyzésem ö, a ö, kutatói szabadság is kérdés. Ezek a panaszok más országban is felmerülnek. Ez a szakbizottság kell foglalkozzék velük, nem jól végezzük a munkánkat, hogyha ezeket nem vesszük ugyanolyan komolyan egyik és másik ország esetében. Azt hiszem, hogy már most is túl hosszan be is állni. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólását, Tavares úr. Azt kell bejelentenem, hogy holnap reggel 9.30-kor kezdjük a koordinátori ülést, és a bizottság normál ülése csak 11 órakor kezdődik, tehát a koordinátorokat várjuk fél tízkor. Köszönjük szépen a tolmácsoknak a munkáját, köszönjük a részvételt, további kellemes estét, viszontlátásra!